Oh, okay. It's uh, three o'clock. Három óra van. Egyelőre csak én és Lichtenbergen asszony van velem. Javasolom, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet ennek ellenére. Várnunk kell, hiszen Kansian úr és eh, Ayala Sender urak lesznek elsőként Nos, kedves kollégák, legalább most már négyen összeverődtünk, úgyhogy megnyitom az ülést. Előttünk van a napirend tervezet. Mindenki el tudja fogadni? Ha igen, akkor folytassuk a következő napirendi ponttal az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló ajánlás tervezett Kancsián úrnak megadom a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm, tehát elnök úr. az elmúlt időszakban azt próbáltuk meg elérni, hogy a tanácssal megegyezzünk. Ebben a munkában próbáltunk át áltörést elérnünk, és ez nem ígérkezett könnyűnek, hiszen a tanási álláspont eléggé behatárolt ezen rendelettel kapcsolatban. Mi azt szeretük volna, hogyha első olvasatban megegyezés születik. Albertini úrnak nagyon fontos ö, szerepe van a használattal kapcsolatban. Próbáltuk próbáltuk elérni azt, hogy a mi álláspontjunk ö, győzedelmeskedjen, és megpróbáltuk azt is elérni, hogy ne vesszen el az első olvasatba befektetett munka. A szubszidiaritás elvének alkalmazásával kapcsolatban vita alakult ki, illetve a vasúti közlekedéshez, a vasúti közlekedéssel foglalkozó rendelethez való kapcsolódás kérdése is felverült. A tanács azonban úgy tűnik nem enged, és jelenleg az a helyzet, hogy az ipari tevékenységekre nem szeretne hatással lenni a tanács, ez az ő álláspontjuk. Aztán a szolgáltatók felelőssége is kérdéses. Az lenne a mai feladatunk tehát, hogy a felhasználó jogaival, az utasok jogaival kapcsolatban valamennyire előrelépjünk. És nem volt könnyű a hatállyal kapcsolatos tárgyalások lefolytatása sem. Egy listát találhatnak meg az anyagban, melyeket ö, amelyek a regionális ö, ö, szolgáltatókra alkalmazhatnak, tehát a regionális szolgáltatásokat megpróbálja a tanács kivonni a ö, rendelet hatája alól. Mi azonban ragaszkodunk ahhoz, hogy a regionális szolgáltatásokat nem lehet hatályon kívül helyezni, hiszen az az autóbusz szolgáltatások 70%-át zárná ki. Elképzelhető, vagy felmerült az is, hogy a regionális szolgáltatásokat kihagyjuk, akkor, hogyha egy alapjogi csomag köti a regionális szolgáltatókat az utasok jogainak betartására, és ez vonatkozna a városi és a nemzetközi közlekedésre is. Jelenleg tehát az ügyben egyeztetünk, hogy ez a csomag pontosan miből áll, hogyan lehet az összes autóbusz szóval közlekedő utasra ezt a csomagot alkalmazni. A hatállyal kapcsolatban egyébként a 2 per 4-es bekezdésből indulunk ki, és az egyeztetések, tárgyalások során azt kell megpróbálnunk elérni, hogy a fogyatékkal rendelkezők is megfelelően érvényt tudjanak szerezni jogaiknak, tájékoztatással kapcsolatban, mobilitással kapcsolatban. És a balesetek, a csomag elvesztése esetén is ugyanígy meg kell adni az utasok jogait, és közvetlen felelősséggel kell ilyen esetekben a szolgáltatóknak eljárni. illetve lehetőséget kell biztosítani az utasoknak arra is, hogy vitás esetekben vindikálhassák jogaikat. Bizonyos előrelépések tehát történtek, folytatódnak a tárgyalások. Hatodikán lesz újabb trialógusunk, remélem, hogy ezen alapjogok listáját tudjuk véglegesíteni akkor, ami, ami mindenkire érvényes. És miután május 6-án délben van a módosítások benyújtásának a határideje, és aztán júliusban kerül a plenáris elé ez a téma. Reménykedem abban, hogy hatodikán sikerül elérnünk a kompromisszumot, tehát meg tudunk egyezni abban, hogy milyen jogok szerepelnek majd ebben az alapcsomagban. Más lehetőségünk, más választásunk gyakorlatilag nincsen, csak így tudjuk ezt a csak így tudunk megegyezni, tehát kell, föl kell állítani egy olyan listát, ami az utasok alapjogait tartalmazza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kancsán úr. Ami a határidőket, a módosítók határidejét illeti, néhány képviselő arra panaszkodott, hogy elég szoros ez a határidő. Éppen ezért mi azt javasoljuk, ha egyetért a jelentéstevő úr, hogy május 7-e 12 óra, déli 12 óra legyen ez a határidő. Tehát még egyszer május 7, 12 óra. És akkor ezzel még nyerünk egy kis időt azon képviselők számára, akik módosító indítványokat szeretnének benyújtani. Megértjük, hogy ez valóban szoros határidő, rendkívül sok munkaszüneti nap esett közbe, tehát azt javasolnám, ha ön is elfogadja, hogy akkor május 7-12 óra legyen ez a határidő. Ezek is gond van. E, Ezek, is gond van, elnök úr. A hetedikével kis gond van, nem tudok eljönni. Nem, e, nem lehetek itt, akkor ez a módosítók benyújtásának a határideje rendben. Thanks. Mrs. Meissner, sorry, I forgot. Elnézést, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő igen sok munkát végzett, ezt szeretném megköszönni, ez nem volt azonban túl egyszerű. A bizottság javaslata, illetve ezzel szemben a tanács ellenjavaslata számos ponton merőben eltér egymástól, tehát ezeket valahogy közelíteni kell. A jelentéstevő is utalt már arra, hogy ezen a héten harmadik trilógusra kerül majd sor, talán ott meg tudunk egyezni. Ez azonban két ponton nehézséget jelent először is azzal kapcsolatosan, hogy a regionális közlekedés is a hatály alá tartozon-e vagy sem. A tanács alapvetően a regionális közlekedést szeretné kivenni, miközben a bizottság szeretné a hatályba bevenni. A kompromisszumos javaslat az lehetne, hogy ahol integrált módban működik az elővárosi, város és a regionális közlekedés, ott ki kéne venni, ha azonban ez a regionális buszközlekedés nem kapcsolódik a városi vagy elővárosi forgalomhoz, akkor kivehetnénk. És ez lehetővé tenné a tagállamok számára, illetve egyes tagállamokban nem túl egyszerű a helyzet, például Németországban a szövetségi rendszer miatt nem igazán tudunk egyes esetekben különbséget tenni a regionális és a városi forgalom között. Tehát ami a hatályt illeti, vagy az illetékességet, itt egy közös álláspontot kéne kidolgoznunk és képviselnünk, a második pedig a fogyatékkal élők vagy a mozgássérültek esetében biztosítani kell a hozzáférést éppen úgy, ahogy a vasúti közlekedésben ez szabályozva lett elfogadható módon. De természetesen a gyakorlati szempontokat mindig figyelembe kell venni, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. A buszközlekedés esetében nem feltétlenül egyszerű ez a megoldás, tehát például a regionális forgalomban nem igazán tudjuk, hogy hova utaznak, nem lehet előre megtervezni, hogy hány helyet kell biztosítani a fogyatékkal élők számára. Ami pedig a kártérítést illeti, én szerintem a bizottság javaslata túl széles körű, ezt egy kicsikét szűkebben kéne szabályozni Szerintem ebben az esetben a tanácsnak igaza van abban, hogy a kártérítés kapcsán a figyelembe kell venni azt is, hogy mi valósítható meg a szolgáltatók, mit tudnak megtenni. És a balesetet szenvedők esetében is a kártérítési szabályok túl széles körűek. Itt mi arra kell, hogy törekedjünk, hogy az utasok jogait erősítsük, és megőrizzük a különböző forgalmi vagy közlekedési módozatokat. Tehát jó lenne, hogyha ez nem sérülne. És azt gondolom, hogy ezt talán csütörtökön egy kompromisszummal meg tudjuk oldani. A módosítók benyújtásának határidejének meghosszabbítása különösen üdvözlendő tekintettel arra, hogy csütörtökön még a következő trilógusra sor kerül, tehát akkor még várhatóan további módosítók benyújthatók lesznek hetedikén én 12 óráig. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Tudom, hogy Kancsen úrnak mennyire nehéz dolga van a tanácssal tárgyalni, és mindenki arra törekszik, hogy a nemzeti szent teheneket megvédje. Az ágazat számára az is előrelépés, különösen a buszok beszerzése kapcsán, hogy figyelembe vegye a fogyatékkal élők igényeit. Ez nem csak a magán személyi gépkocsi beszerzésekre vonatkozik, hanem az ágazat számára is nagyon fontos szempont. ha a tanácsot állandóan azt, a tanácsot állandóan azt hallom, hogy ez nem megy, ezt nem tudom elfogadni. Másodszorban a regionális közlekedés kivonása a hatály alól felveti azt a kérdést, hogy ki ellenőrzi, második, hogy milyen határidővel, harmadsorban pedig kinek van lehetősége vállalkozni, hogyha ez nem valósul meg. Én egyetértek abban, hogy több államban az akadálymentesítés már az alapjogok között is szerepel a fogyatékokkal élők, illetve a csökkent mozgásképességűek esetében az unió tagállami is aláírták az erre vonatkozó alapszabályt. Ha azonban ezt nem veszik igénybe, akkor szerintem azoknak a jogai, akik szeretnének közlekedni, de mondjuk tolószékben ülnek, vagy egyébként csökkentett mozgásképességűek, nem biztos, hogy élhetnek ezekkel a lehetőségekkel. Tehát ezeket a dolgokat komolyan kell venni. Ha az Unió egyszer elkötelezte magát ezen személyek jogainak védelme mellett, akkor ennek érdekében mindent meg kell tenni. És ez összefügg azzal is, hogy mennyire kötelező érvényű ez, van-e a tagállamokban valaki, aki azt, ezt ellenőrizni is tudja, hogy ez mennyire valósul meg, vagy pedig ezek csak üres szavak. Én attól tartok, hogy számos anyagban komoly elmaradások vannak a végrehajtás területén, és attól tartok, és eh, ha a tanács eh, elkötelezi magát, eh, hogy különböző ellenőrző mechanizmusokat bevezet a tagállamokban, vagy valamilyen egyéb megoldással igyekszik ezt végrehajtatni, de a lényeg az, hogy az ilyen általános szabályokból már éppen elég van. Számos konvenció van, egyéb alapszabály, ami a csökkentett mozgás képességűek jogait hivatott szolgálni, de a gyakorlatban valami kevés valósult meg ebből. Ami pedig a kártérítést illeti én értem, hogy itt a kivitelezhetőség és a kisvállalkozások kérdése felmerült. De ha ez azt jelenti, hogy itt eh, pusztán azért sérülnek a jogok, eh, mert eh, az adott ágazat struktúrája olyan, hogy kisvállalkozások vannak, ez szerintem nem fenntartható. Ez azt jelenteni, hogy akkor semmilyen jogot nem lehetne érvényesíteni. És még egy utolsó dolgot szeretnék említeni. Ennek az anyagnak a végrehajtása során figyelembe, ezt is figyelembe kell venni. Ez, ettől nem lehet függetleníteni a szakbizottság munkája kapcsán sem. Az önállóság vagy a függetlenség kapcsán szerintem egyértelmű, hogy ha nem valósul meg a függetlenség, ha valaki nem kész meg, megvalósítani, vagy végrehajtani valamilyen szabályt, és ide-oda küldözgetik, akkor ennek nagyon negatív lenne a kihatása, és az utas jogok is kiüresednének. Tehát ez a points of no return kapcsán kell ezt leszögezni, ha a busz közlekedésben az egyes tagállamok egyáltalán nem akarják ezeket a szabályokat meg gyakorlatba áll, átültetni, vagy csak a távolsági buszközlekedésre vonatkozik, akkor gyakorlatilag egy csomó időt csak elfecséreltünk. Köszönöm, Brad úr. Köszönöm, elnök úr. Én is teljes mértékig támogatom az elveket, amelyek itt most előttünk szerepelnek. De mint ahogy többen is elmondták, az ördög a részletekben rejlik. Mint ahogy számos más, a kártérítése vonatkozó rendelet kapcsán is láttuk, a egész dolog gyakorlatilag a vasúti közlekedési csomagból fakadt, és nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk, hogy itt miről van szó. Itt most nem azonos dolgokat hasonlítunk össze. Ha megnézzük például a vasút esetében, vagy a légi közlekedés esetében hozott kártérítési szabályokat, a kártérítések mértéke, az utasjogok e tekintetben, érvényesülnek, de a busz közlekedésben nem ugyanerről van szó. És itt egyaránt beszélünk a városi és a helyi közlekedésről is, ahol akár 10 percnél nem hosszabb egy út. Természetesen vidéki területeken más a helyzet, de a lényeg az, hogy nem ugyanolyan mértékű kártérítésről beszélünk, mint egyéb közlekedési módozatokban. És vannak bizonyos fenntartásaim, agályaim is amit Meissner asszony és Lichtenberger asszony is már felvetett, a biztosítási felelősség és a kártérítési csomagok kapcsán, különösen kisvállalkozások esetében, hiszen nyilván egyáltalán nem azt akarjuk, hogy a busztársaságok és számos ilyen van az én választókörzetemben, amelyek falvak között bonyolítanak eh, forgalmat, tehát ők e- egész egyszerűen tönkre mennének, hogyha ilyen mértékű kártérítésre kellene biztosítást kötniük. Tehát ez, ezeket a dolgokat nagyon reálisan és gyakorlatiasan kell szemlélnünk lehet, hogy nyitott ajtókon kopogtatok, de én támogatom a tanács azon álláspontját, ami a hatályra vonatkozik. Itt említést tettünk a helyi, az elővárosi és a regionális közlekedésről. Szerintem a jelentésünkben támogatnunk kéne azt az álláspontot, ami a tanács anyagában szerepel nevezetesen, hogy ez csak a hosszú távú vagy nemzetközi forgalomra vonatkozzon. Ha most megpróbáljuk a helyi busz közlekedést is szabályozni, akkor ezzel tulajdonképpen csak egy sor bajt hozunk a fejünkre. És Lichtenbergen asszony is említette, hogy ez gyakorlatilag végrehajthatatlan lenne. Lehet, hogy ez egy hiú ábránd, de szerintem most abban kéne megállapodni, hogy egyelőre ezt csak a nemzetközi forgalomra korlátozzuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Alkedráj úr. Köszönöm, voorzitter. Eh, collega's, ik wil eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Deborah Fallancini rajtam keresztül kér önöktől elnézést, ő az ennél jelentéstevőnk, és nem tudott ma eljönni. Mert szeretném megköszönni a jelentéstevőknek a kiváló ö, együttműködést. Ami a hatályt, jelent, ami a hatályt illeti, a hosszú távú szolgáltatásokat, illetve a városközi, tehát a regionális közlekedést, autóbusz közlekedést megpróbáljuk kivenni a hatály alól. Ugyanakkor jó lenne, hogyha megfelelően definiálnánk a regionális buszközlekedést. Úgy kell ezt definiálni, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy mit is jelent ez, hiszen hogyha kétértelműségről van szó, akkor nehezen értelmezhető lesz a jogi szöveg, illetve jogi akadályokba is ütközhetünk. Aztán a panaszok esetén a, biztosítás, a bizonyítás terhe, kérjük, hogy ne az utast illesse, ne őt terhelje. Árnyék jelentéstevőnk azt kéri, hogy az előlegek kifizetésével kapcsolatban nagyon óvatosan fogalmazzunk, hiszen a kártérítéseknél ez akár csalásokhoz is vezethet, vagy csaláshoz is vezethet. Ezt a problémát meg tudtuk oldani a vasúti közlekedéssel kapcsolatban, úgyhogy talán most is. Nagyon fontos még egy dolog a frakcióm, szám, szám, a frakcióm számára, ez pedig a fogyatékkal élők kérdése. Mobilitásukat garantálni kell minden esetben. ha a szóba forgó személy legalább 24 órával az utazás megkezdése előtt értesíti utazási igényéről, illetve ö, különleges igényeiről az üzemeltetőt. Nem szükséges a 48 órás előzetes értesítés, a 24 óra is elég. Nagyon fontos az akadálymentesítés az autóbusz megállókban és állomásokban is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 das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und auch einer gewissen vernünftigen Anwendung hier zu suchen, denn das, was wir suchen, ist ja im Endeffekt das Interesse der Passagiere zu vertreten. Az észszerű végrehajtásra is törekedni kell. Tehát eh, mindenféleképpen meg kell tennünk, hogy ezeket a problémákat, eh, ami a két eh, célkitűzés között húzódik, megoldjuk. Ami a hatályt illeti, itt vannak bizonyos fenntartásaim. Először is bizonyos dolgok a túlságosan részletesen kerülnek szabályozásra, akkor végrehajthatatlanok, másrészt pedig a modalitásokat is figyelembe kell venni. Egy olyan abszurd helyzet is adódhat, amikor a az egyik közlekedési módozat a logisztika miatt be kell, hogy várjon egy másik módozatot, ez kés, késéseket okoz, és ez a kártér is kártérítéseket is befolyásolja. Tehát itt nem csak egy egyszerű elméletet kell figyelembe venni. Ami a határokon átnyúló jelleget illeti, ezzel kapcsolatosan utalnék arra, hogy vannak olyan régiók, ahol 10 kilométeren belül már át, határokon átnyúlónak minősül a forgalom. Tehát itt ezt geográfiai szempontból, vagy topográfiai szempontból is figyelembe kell vennünk. Bradburn kollégával egyetértek azzal, hogy a, a, nemzetközi jelleg nem feltétlenül jelent akkora távolságokat, mint egyes országokban. Szerintem abból az elvből kellene kiindulni, hogy bizonyos útvonalakat akadálymentessé kell tenni mindenki számára, de ez nem azt jelenti, hogy minden egyes jármű esetében ez megvalósítható. Természetesen nem tartanám helyesnek, hogyha egy adott útvonal nem lenne akadálymentes. Tehát szerintem megfelelő arányra kell törekedni a két törekvés között. Az üzemeltető és az utas számára is remélem, hogy ez elfogadható lesz majd. Arra kell tekintettel lennünk, hogy mi történik a gyakorlatban, mi valósítható meg az adott körülmények között. A kisebb üzemeltetők érdekeit is figyelembe kell venni, hiszen nem tud minden egyes kis üzemeltető megfelelő kísérőt biztosítani az adott járaton, és hogyha ezek a szabályok azt jelentenék, hogy a kisvállalkozók eltűnnek, és ha ezt akarjuk, akkor mondjuk azt ki, de itt erről nem lehet szó. Ugyanakkor természetesen az utasok jogait is figyelembe kell venni, és a kettő között megfelelő komplementaritást kell biztosítani. Köszönöm. Elnök úr, egészen röviden Csak néhány szót szeretnék mondani ehhez. Elhangzott az, hogy nem szabad rövid távon gondolkodni. A vállalatok méretét, illetve a lefedendő távolságot eh, illetően. Hákedrai úr a regionális kérdésre is eh, rávilágított. Nyilvánvaló, a buszok esetében másról van szó, mint a repülők esetében. Megfelelő definícióra van szükség. Úgy tűnik, két tábor körvonalazódik. Vannak az olyanok, akik ellenzik azt, hogy a regionális utakat eh, hosszú távúnak eh, definiáljuk. Mások azt mondják, hogy eh, a városi elővárosi közlekedés, hát ez tulajdonképpen ugyanaz. Feszültség van a két tábor között korábbi szakbizottsági üléseken már elmondtam valamit, ezt ismételném most meg. Hogyha egy egységes eh, utasjogi kartát tudnánk Európában létrehozni, nem csak könnyebb lenne ezáltal a közvélemény dolga is, amikor megpróbálják ezt megérteni. Egyébként őket teljesen összezavarja a vízi, vasúti, légiközlekedése kialakított szabályrendszer. Hogyha egy alapszöveget tudnánk kialakítani az egyes közlekedési módozatokra külön melléket esetleg, azt hiszem, hogy ez sokat segítene, és Antónia munkáját is megkönnyíteni. A bizottsággal fel kellene venni a kapcsolatot, és fel kellene kérdezni, lehet-e esetleg egységes központi utasjogi eh, eh, kartát létrehozni egyes módozatokra külön mellékletek? Az úr parancsoljon. Osol, parancsoljon. Köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, hogy ilyen harcosan kiálltak a fogyatékkal élők jogai mellett. De szeretném hangsúlyozni azt is, hogy egy pici félreértés, vagy inkább más nézőpontot szeretnék most elmondani. Amikor a fogyatékosokról beszélünk, akkor nem kizárólag a magukat, a fogyatékosokat értjük ez alatt a definíció alatt, hanem például a kisbabás anyukák ugyanúgy a mozgásban korlátozott személyek vagy a hallássérültek mellett ugyanúgy figyelembe lehet venni a külföldi személyeket akik nem tudnak kommunikálni. azt szeretném hangsúlyozni hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban a javaslatok nem csak kizárólag az európai unióban élnek és nem csak az itt élő fifty millió fogyatékos személyt jelenti. Éppen ezért magam is azt mondom, hogy a parlament álljon ki a fogyatékkal élők jogaik mellett. Láthatjuk, hogy a kompromisszumokra szükség lesz a jövőben. A jelentéstevőknek azt javaslom, hogy legalább 11, 12, 13, 14-es módosítás illetve a twenty one twenty two és a thirty five ös módostás módostása megtörténjen és ez alapvető dolog hogy a fogyatékkal élő utasokat is jogokkal ellássuk. és még egy kérdés van ami még nagyon fontos az állam szerepe. Azt gondolom, hogy az állam, az államnak szerepet kell vállalni hogy a közlekedésben résztvevő vállalatok esélyt kapjanak az akadálymentes szolgáltatások átadására. Ezért a hetes módosítást is szeretném szorgalmazni, ami arról szól, hogy az államnak is támogatni kell ezt a szekciót. Együtt kell ezt a kérdést megoldanunk. És a teher csak a vállal ne csak a vállalkozásokat terheljék ezt, hanem az államnak is szerepet kell vállalni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Kramer úr, parancsoljon. Már többször jelentkeztem ebben a témában, és azon csodálkozom, hogy ez miért ennyire nehézkes Európában. Az Egyesült Államokban minden busz akár 5 vagy 2 kilométer, vagy 100 kilométerre út, megy, a jogok biztosítottak. Ugyanis a vietnámi háború következtében rengeteg háborús sérült volt, aki egyébként nem tudott volna tömegközlekedéssel közlekedni. Más események is természetesen indokolhatnak korlátozott vagy csökkentett mozgásképességet, és ezt kell nekünk itt figyelembe venni. A tömegközlekedésben résztvevők 30%-a valamilyen módon csökkentett mozgásképességű. Itt komoly tapasztalat lenne. Bécsben például vannak professzorok, akik előírják a közlekedési hallgatóknak, hogy 14 napot töltsenek tolószékben, és ezzel tulajdonképpen belátják az ezzel kapcsolatos nehézségeket. Itt ha azt mondjuk, hogy hosszabb távon vagy rövidebb távon ez nem éri meg, ez szerintem nem helyes. Ennek alapelvnek kéne lennie, szerintem minden egészséges embernek be kéne látni és értékelnie kéne, hogy ezek a korlátozottságok milyen problematikusak. Éppen ezért nem értem, hogy ennyire visszafogottak vagyunk. Ez minden esetben előfordult, akármilyen módozatról volt szó itt a költségekkel érvelnek, meg plusz munkával. Itt nem erről van szó. Itt szolidaritásra van szükség azok részéről, akik nem szorulnak ilyen segítségre azok irányában, akik csökkentett mozgásképességűek. Köszönöm, Hégel asszony, a bizottság részéről parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, rövidre fognám. Először is az előadónak, a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani ezért a kemény munkáért, erőfeszítését, időért, amelyet ebbe fektetett. A bizottság osztja a felelősség és a hatály szempontjából az előadó véleményét, de egyetértünk bele abban is, hogy valahol középen húzódik az igazság, kompromisszumot kell kötni, és hatodikán Reméljük, hogy jó kompromisszum alakul ki, az utasok érdekében remélem ezt. Csak néhány felvetésre reagálnék. Először is a kompenzációval kapcsolatban ebben nem szerepel kompenzáció, és e, előleg fizetés sincsen, Szákadály úrnak mondom, és Évának pedig azt mondanám, hogy amikor a 27-es cikk megjelenik a rendelet hatájában, akkor az ellenőrzéssel kapcsolatos aggályok is feloldhatók, a független testület pedig rögzítésre kerül a rendelet szövegében. Összességében, tehát azt mondanám, hogy nagyon komoly előrelépést értünk el, és a bizottság nevében csak hangsúlyozni tudom azt, hogy a bizottság továbbra is eh, facilitátor, elősegítő szerepet kíván betölteni, annak érdekében, hogy a második olvasatban jó kompromisszum alakuljon ki és a rövid hozzászólásomat azzal zárnám, hogy igen, a bizottság, és a biztosunk is elmondta már, egyetért a bizottság azzal, hogy legyen egy egységes utasjogi karta, de előbb fedjük le az összes módozatot, előbb a buszközlekedés, utána a közlekedés következik, ezt követően fogja a bizottság újrakezdeni a munkát az összes módozatra kitérően. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm az az előadó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az összes kollégának az észrevételeket, a gondolatokat, ötleteket ezen témával kapcsolatban. Ezeket figyelembe fogjuk venni. Egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, elnök úr. A munkáknak az lenne a célja, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt a üzemeltetők felelőssége, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyon fontos ez a tény, közö, e között, illetve és visszautalok arra, hogy az üzemeltetők, főleg hogyha egy kis vállalkozások akkor nehéz gazdasági helyzetbe is kerülnek, illetve az utasok jogai között ezen két pont között megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, hogy ez a rendelet megfelelően működjön. Az első olvasatban nagyon nagy támogatással fogadtuk el ezt a rendelettervezetet, ahogy arra már korábban utaltam és ezért furcsa az az ellenállás, amelyet a másik féltől, vagy fél felől tapasztalunk, mely próbálja gyengíteni, vagy felhigíteni ezt a rendelettervezetet. Kérdés, hogy érvelésükben a regionalitásnak lesz-e külön szerepe, avagy az az egyik megközelítés, avagy a másik megközelítés szerint egy alapjogi kartát, vagy az alapjogok, egy, egy utas alapjogok egy, egy listáját kell létrehozni, és itt a bármilyen fogyatékkal rendelkezők, akár külföldiek, ahogy itt elhangzott, e, erre tudnak támaszkodni, ezen jogaikat, ezen jogaikat megpróbálhatják érvényesíteni. megpróbáltunk elérni azt, hogy a sorok között megjelenjen az egyablagos kiszolgálás. A preambulum bekezdésekben az is szerepel, hogy az új autóbusz megállók és, és autóbusz állomások esetében eh, milyen követelményeket támasztunk. de nem szabad jogi szempontból túl bonyolultá tenni a feltételrendszert. Az tehát a célunk, hogy az utas megfelelő tájékoztatással rendelkezzen, segítségnyújtást kapjon, hogyha erre van szüksége, és bármilyen helyzetben élhessen jogaival. Azt hiszem, nem annyira a regionális kérdésre kell kiélezni a mostani vitát, hanem a ö, régió közötti, illetve tehát a belföldi távolsági, illetve a nemzetközi utakra. A bizottság képviselője a 27-es cikkre utalt, de a 2006-2004-es rendeletről se feledkezzünk el, ami egy létező rendelet, ezt egyébként említjük a preambulum bekezdésekben is. Azt hiszem, hogy ha el akarjuk érni ezeket a célkütűzéseket, akkor ehhez kell idomítanunk, vagy e, ilyen szempontból kell a tárgyalásokat is lefolytatni. Aztán a városi, regionális közlekedés között nem szabad megosztani a szabályrendszert. Az lenne a cél, hogy a alapjogok csomagját fogadjuk el. Szerintem a legfontosabb az lenne, az utasok érdekében, az autóbusszal közlekedő utasok érdekében, hogy ezt az alapcsomagot elfogadjuk. Mindenkinek még egyszer köszönet mondok, Lichtenberg asszonynak, Meissner asszonynak, Szerák Kiráni asszonyoknak is köszönetet mondok. Velük sokat egyeztettünk ennyi, sokat egyeztettünk ez ügyben. Korábban úgy tűnt, hogy nagyon egyszerű lesz majd ezt a rendeletet elfogadtatni. És tudjuk, hogy hasonló körülmények, vagy hasonló tárgyalások várnak majd belvízi hajózásra, vagy tengeri hajózásra vonatkozóan is, de az autóbuszos közlekedést nem hagyhatjuk ki az összes közlekedési formát érintő utas jogi szabályrendszerből. Köszönöm. Csak emlékeztetnék arra, hogy május 7-e 12 óra, péntek a határidő. Reméljük, hogy június 1-én szavaz a szakbizottság, július 10-én pedig a plenáris. Most rátérünk a következő témánkra, előadónk Inés Ayala Szender asszony, tenger és berzi közlekedés. Köszönöm szépen, elnök úr! Ugyanúgy, ahogy Káncsán kollégám esetében is, ebben az esetben is új helyzet állt elő. Az első olvasatban a ö, tanács javaslatával szembesültünk. Szeretnék Wortmann kollasszonynak, Lichtenberger asszonynak és harmadik jelent, árnyék jelentéstevőnek köszönetet mondani, hiszen a, a, nagyon sokat segített a spanyol elnöksége való egyeztetésben az ő munkájuk, illetve hát a munka menetével kapcsolatban nagyon sokat jelentett az ő, az ő jelenlétük. Megköszönöm a többi kollégának is, és tudjuk, hogy egy ilyen munkában nagyon sok a határidő, ezek betartásában is sokat segítettek a kollégák. Még egyszer köszönetet mondok a spanyol elnökségnek, hiszen ők mindent megtesznek azért, hogy a parlament álláspontját közelítse a tanácsi állásponthoz. A tengeri közlekedésre is vonatkozna ez a jogszabály tervezet, Egyébként ez ügyben már nagyon sok módosítást hajtottak végre, vannak tengeri utasszállító hajók, amelyeknek nagyon nagy a személyzete, nagyon sok utas veszi őket igénybe. De valóban mindenképpen egyfajta homogén, általános keretet kell szabni az összes utasnak, utas sokat érintő jogszabálynak. Azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon sokat közeledett a parlament és a, bizot, és a tanács álláspontja. A tanács nagyon sok parlamenti módosítást elfogadott, nagyon rugalmasak voltak, de sajnálatos módon még mindig vannak jelentős különbségek, nézeteltérések. A lehet, a, valószínűleg a legnagyobb ilyen eltérés a hatály kérdése. E- ebben a témában a tanács úgy véli, hogy a tengeri iparág különbözősége a 27 tagállamban megnehezíti a helyzetet, hiszen a tengeri hajókra vonatkozó jogszabályok jelentősen eltörnek, eltérnek a 36 vagy 12 szemét szállító hajóktól. Aztán az is külön feltétel, hogy három fős személyzetnél kisebb vagy nagyobb hajókról van szó, hogy 500 méternél kisebb vagy nagyobb távra szolgál a, ez a szolgáltatás, tehát ezek a fel, ezek a feltételek, vagy ezek a döntő pontok, hogy pontosan kire vonatkozzon, vagy a folyami közlekedés kérdése is nyitott, hogy ez benne legyen-e a rendelet hatájában, avagy nem. A lényeg természetesen az, hogy ezen ágazatokat védjük, és ezzel kapcsolatban újabb gondolásokkal állunk majd elő a, a tanács felé. Egyébként ezekben a területekben, ezeken a területeken némi közeledés történt a tanács és a parlament részéről, de még mindig fönnállnak a különbségek. Aztán a tanács 300 bruttó tonnánál kisebb tömegű tengerjáró hajók esetében kivételt szeretne tenni. Nos, véleményem szerint ezt akár elfogadhatjuk, tehát ezzel kiegészíthetjük a, a hatályt. Aztán a segítségnyújtással és a kárpótlással kapcsolatban is van egy tanácsi javaslat, szerintem ezt el tudjuk fogadni a határidőkkel kapcsolatban is, illetve a kártérítések kifizetésének összegével kapcsolatban is, azt hiszem el tudjuk fogadni a tanácsi kérdéseket. Aztán létezik egy alsó összeghatár, amelynél alacsonyabb összegű kártérítést nem fizetnének ki a szolgáltatók, ez a tanács szerint 40 euró. Azonban a 40 eurós jegyár magasabb, mint, mint számos utazás esetében a jegyár. és véleményünk szerint tehát ezt a 40 eurós jegyár határt csökkenteni kéne 16-ra. Aztán jelentős különbség az is, hogy a tanács bevezette a szövegbe a kikötői terminál kifejezést, kérdés az, hogy mit nevezünk kikötőnek, mit nevezünk kikötői terminált. Vannak ilyen kikötővárosok, vagy kikötői terminálok újabban Európában, és itt azt hiszem, hogy akár tágabb körben is ki lehet szolgálni az utasokat, tehát plusz szolgáltatásokat is be lehet vezetni. Ez ügyben egyébként még folyik a párbeszéd a tanácsal. Aztán a tanács javaslata alapján naptári évenként 100 ezer utasban állapítja meg a utasforgalom szintjének azon alsó határát, amely fölött kötelező a segítségnyújtásra vonatkozó minőségi előírások megállapítása. Ebben a kérdésben szerintem megoldható a parlament és a tanács közötti nézetkülönbség. A módosítások esetében azt hiszem már minden nyelven elkészült a fordítás. Mi azt próbáltuk elérni, hogy a lehető legtágabb legyen ennek a rendelet tervezetnek a hatája, minél jobban védjük az utasokat. Aztán a minimális jegyár, minimális kárpótlás. Itt is azt hiszem, hogy egyfajta közeledésről beszélhetünk. Aztán, hogy azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételek mellett tagadhatja meg a beszállást az utas beszállását a, a szolgáltató. Ezzel kapcsolatban még folynak a, folyik a párbeszéd, folynak a tárgyalások. Véleményem szerint ezek, ezekben a kérdésekben a bizonyítás terhe a szolgáltatón kell, hogy nyugodjon, tehát az ő feladata bebizonyítania, bebizonyítani, hogy miért nem szállhat be az illető utas a járműbe. Egyébként egy, még, egy kite, még egy kitételt fenntartottunk, hogy a, hogy a panaszok e, e, panaszkezelési rendszerekben legyen egy független szervezet, amely elbírálja a panaszokat. Egyébként próbáltuk azt elérni, hogy a lehető legjobban védjük az utasokat, a panaszok kezelésénél van egy kis időbeli eltérés, két nap a tanács részéről, illetve 48 óra a parlament részéről, mi megtartottuk ezt, vagy kiálltunk emellett a 48 óra mellett. Aztán a reklamációs időnél szintén változás történt, hogyha az ember már másfél órája ott várakozik a kikötőben, akkor jó lenne, hogyha egyfajta segélynyújtásra sor kerüljön már másfél óra elteltével. Aztán 48-as módosításnál, aki az administratív segélynyújtásról esik szó, aztán a, ismételten arról szólván, hogy milyen jogai vannak a szolgáltatónak arra, hogy visszautasítsa, megtagadja az utas szállítását. Itt az egészségügyi okoknál, az egészségügyi kérdés felmerült az is, hogy az egészségügyi okokat is felsoroljuk-e a biztonsági okok mellett, tehát hogy ezek alapján is megtagadhatja a szolgáltató az utas szállítását. Szerintem ez nagyon veszélyes, nem szabad ezt a Pandora szelencéjét megnyitni, nem szabad kitöltetni vele az utassal egy olyan, egy olyan nyilatkozatot, amely egészségügyi állapotáról szóljon. Ezt szerintem semmilyen utazás esetében nem szabad megengedni. Véleményem szerint arra kell törekedni, hogy az összes utazási mód utas jogi rendszere egyfajta kohéziót jelentsen, tehát meg kell próbálni úgy folytatni a tárgyalásokat, hogy mind a négy területen ezek megegyezzenek, és most pedig egyszerűen van, olyan módosításokat várjuk. Köszönöm, Vartmán Kull asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok Ayala Sender asszonynak a kiváló együttműködésért a jelentés elkészítése kapcsán. Itt valóban az utasjogokról van szó. Arra törekszünk, hogy az utasjogok a hajózásban is érvényesüljön. Az 53 módosító közül nagyon sok szerintem nem fog problémát okozni. Ami azonban problematikus lesz, az a hatály, illetve a végrehajtás. Kros kolléga már elmondta, hogy itt az utasjogokról van szó, ugyanakkor viszont azt is biztosítani kell, hogy ez a javaslat észszerűen megvalósítható, végrehajtható legyen, különös tekintettel a kis üzemeltetőkre, a kis vállalkozásokra. A hajózási ágazatban a hajótulajdonos gyakran még egy irodával sem rendelkezik. Van egy hajója, és annyi. És az egész életük csak a hajózásról szól, mással nem tudnak foglalkozni. A belvízi hajózással kapcsolatosan hallottuk, hogy ott mentességet alkalmazhatnánk. Én szeretném megtudni, hogy a 36 utasszám tekintetében miért nem vagyunk rugalmasak. Túlságosan mereven ragaszkodunk ehhez a határértékhez különös tekintettel arra, hogy a kis üzemeltetők kis hajókat üzemeltetnek, tehát ennek a szabálynak már eleve nem nagyon tudnak megfelelni. És amikor a 36 alatti számról beszélünk, itt kis, akár történelmi jellegű, vagy, vagy eh, harhaikusabb eh, hajókról beszélünk, és az ő részükről komoly beruházást feltételezne az, hogyha meg akarnának felelni ezeknek a szabályoknak, és sokan egyszerűen nem engedhetik ezt meg maguknak. Én természetesen nem arról beszélek, hogy hagyjuk figyelmen kívül az utasok jogait, ezt valóban nagyon fontosnak tartom, ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy ezek az utasjogok beépüljenek a különböző jogszabályokba, mégpedig szilárd módon. Ön utalt arra, hogy a 12-es utas létszám ra kellene törekednünk, illetve ezt kellene megtartanunk. Ami a 8.2-eset, vagy a 8.5-ös cikket, a 15-ös cikket, 23-as vagy a 25-ös cikket illeti, ezek szerintem túlságosan nagy terhet rónak az üzemeltetőkre. Azt kell elérnünk, hogy az európai jogszabályok minél átláthatóbbak, egyszerűbbek legyenek. És a 36-os utas létszám szerintem egy megfelelő üzenetet jelent az európai polgárok számára, hogy mit várunk el. Ha nagyobb hajóra törekszenek, akkor azt kell kimondani és jó lenne, hogyha elkerülnénk ezt a két vonalas rendszert, hogy egyes esetekben 12 utasról, más esetben 36 utasról van szó, és átfogó megközelítésre lenne szükség a történelmi hajók kapcsán. Szerintem a tanástól is többet várhatnánk, hogyha ezeken a pontokon rugalmasabbak lennénk. És ezt a mi frakción különösen üdvözölni. Bilbao asszony. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjak köszönetet mindazoknak a bizottság, a tanács, illetve a parlament részéről, akik megteszik azt, a, akik megpróbálják elérni azt, hogy megegyezzünk Amint említettem, bizonyos kitételeinkhez ragaszkodunk, de a hatály témájában nem sikerült megegyezést elérni, ragaszkodunk ahhoz, amit első olvasatban elfogadtunk. Aztán a 300 méternél kisebb hajók esetében ragaszkodunk az előzőekben megfogalmazatokhoz, aztán a kártérítés esetében nem tudjuk elfogadni azt a maximum összeget, amit a tanács megfogalmazott. A rendelet hatályba lépésének időpontjáról sem tudunk megegyezni, illetve úgy gondoljuk, hogy az utasoknak további garanciákra van szüksége, Tehát, hogyha bizonyos időn túl a panaszokra, panaszaikra nem reagálnak, akkor ez jelentse azt, hogy panaszokat elfogadták. Aztán minőségi normák betartása, a százezer főnél kevesebbet szállító utasok esetében, ez is nyitott kérdés még. És vannak olyan területek is, ahol még nagyon sok munka vár ránk. Vár ránk. Van egy olyan téma, amelyben egyáltalán nem tudunk egyetérteni a tanácssal, ez pedig az, hogy a fogyatékkal élők, mozgássérült utasok esetében visszautasíthassa a szállító a szolgáltatást, hiszen ez is egyfajta egészségügyi ok. Véleményünk szerint ez kulcskérdést, ebből nem tudunk engedni. Nem lehet egészségügyi oknál fogva megtagadni az utazást, hiszen nincsen, nincsen semmilyen kötött feltétel rendszere annak, hogy mi számít egészségügyi oknak. Frakciónk szempontjából tehát ez alapjogi, alapvető kérdés. Az utasok jogait szeretnénk védeni, illetve a fogyatékkal élők, vagy mozgássérült utasok jogait. Itt mi mindannyian, akik a teremben helyet foglalunk, potenciálisan fogyatékkal élők vagy mozgássérültek vagyunk, bár lehet, hogy a mai napon még nem vagyunk azok. Ez nagyon fontos, tehát számunkra ez a téma, és remélem, hogy előbb-utóbb megegyezünk. Köszönöm. Köszönöm, Lichtenbergen asszony. Köszönöm szépen. Itt ugyanazt a vitát eh, folytatjuk gyakorlatilag, mint az autóbusz közlekedés esetén a mozgássérültek számára akkor biztosítunk jogokat, hogyha ez könnyen megy, ha azonban ez már problémákat okoz, akkor nem. Bizonyos érvek számomra úgy tűnik, hogy megkérdőjelezhetők, és ezeket szeretném most részletesebben elmondani. Tehát a 12 vagy 36-os utas létszámmal kapcsolatosan Szerintem arra kell törekednünk, hogy ezt a határt minél alacsonyabban határozzuk meg, hogy a jogok így is jobban érvényesüljenek. Ami a történelmi hajókat illeti, ezek régi történelmi hajók, amiket nem lehet átépíteni. Itt a tíz évnél idősebb hajó hirtelen történelminek minősíthető lenne, ez számomra elfogadhatatlan ürügy vagy kifogás. Ez szerintem annyira súlyos pr- probléma. Itt nem csak a tolószékes utasokra kell gondolnunk, hanem akár a világtalanokra vagy a hallássérültekre. Ezekhez, tehát az ilyen igények kielégítéséhez nem kell a hajókat alapvetően átépíteni. Van egy pont, ami számomra különösen fontos, és Ayla Sanders asszony is szólt már erről, a kikötők kérdése. Ha nem sikerül, hogy a kikötőket is akadálymentesítsük, akkor nem várhatjuk el, hogy a tolószékben közlekedők vagy az egyéb mozgássérültek az autójukból kiszállva eljussanak a hajóig. Tehát itt hasonló szolgáltatásokra lenne szükség, mint a repülőtereken. Hasonló segítséget lehetne nyújtani az ilyen utasok számára. Már rendszer, rengetegszer elmondtuk, hogy mindezek az előírások a kisvállalkozásokat, a kis üzemeltetőket sértik. Miért nem törekszünk ezek végrehajtásának megkönnyítésére? Miért nem nyújtunk pénzügyi támogatást például? rengeteg pénz megy az infrastruktúrába, az átépítésekre, vagy például különböző berendezésekre. Itt a kis üzemeltetők vagy a kis vállalkozások segítése is gazdaság élénkítő szerepet játszhatna. Én meg vagyok győződve arról, hogy itt egy nagyon fontos előrelépést tudnánk tenni. És végezetül még, ami a független pontokat illeti. Ebben az anyagban elfogadjuk, és ezt örömmel nyugtázom, ha nincsen egy független pont, reklamációs pont, amivel panaszokkal, vagy ahova panaszokkal lehetne élni, akkor gyakorlatilag ennek a szabálynak is megkérdőjeleződik a haszna. Erre mindenféleképpen tehát törekednünk kell, és az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak ez egy komoly lehetőséget teremtene, hogy mi a fogyatékkal élők jogaira vonatkozó egyezményt valóban komolyan vesszük, és arra törekszünk, hogy mindenkinek megkönnyítsük az életét. Éppen ezért minden kollégát arra kérek, hogy ezt ne veszítsük szem előtt. A kisvállalkozások természetesen számunkra nagyon fontosak, de ne használjuk fel őket kifogásul a tekintetben, hogy miért nem teszünk meg valamit a mozgássérültek vagy a fogyatékkal élők érdekében. Hiszen ez a kis üzemeltetők számára is visszás hatást jelentene. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Viszonylag rövid leszek, ugyanis már sok minden elhangzott, amit én magam is mondani akartam volna. Két dolgot szeretnék eh, támogatni. Az egyik eh, az akadálymentesítéssel kapcsolatosan már hallottuk Bilbao asszonytól, hogy ez pontosan ki kell fejteni, hogy ez alatt mit értünk. Tehát az, hogy egészségügyi okok, ez alatt pontosan mit értünk. Ezt nem lehet csak egy ilyen általános eh, ernyő kifogástként alkalmazni másodszorban pedig ami a gyakorlatiasság, vagy a gyakorlati megvalósíthatóságot illeti, a történelmi hajók esetében, vagy történelmi vitorlás hajók esetében meg lehet oldani a az akadálymentesítést, vagy valamilyen segítségnyújtását a tolószékes, vagy mozgássérültek hajóra szállása tekintetében ezeket nem lehet előírni, hiszen számos dolog nem írható elő. Vannak hajók, amelyeket nem lehet átalakítani, mert védett séget élveznek. Tehát az, hogyha például a fedezet alá nem tudnak lejutni az utasok, akkor más alternatíveket, lehetőségeket kell biztosítani számukra. Köszönöm szépen a bizottság részéről, Jéger asszony. Köszönöm, elnök úr. A bizottság először is szeretne gratulálni Ayala Sender asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek az anyaggal kapcsolatos munkájukért. Mi is arra törekszünk, hogy a második olvasatban megállapodásra juthassunk, ami az utasok és az ágazat érdekét egyaránt szolgálná. Tudjuk, hogy van még néhány nehézség az alkalmazással, a hatállyal, a kártérítéssel, a jegyár visszatérítéssel kapcsolatosan, de bízunk benne, hogy végül is megállapodásra tudunk jutni. A hatállyal kapcsolatosan szeretném hangsúlyozni, hogy mi egyetértünk jó néhány hozzászólóval, nevezetesen, hogy egyértelmű kritériumokra van szükség. Meglehetősen zavaros lenne, hogyha kétféle határértéket vagy küszöbértéket állapítanánk meg a bizottság eredeti javaslata a 12-es utas szám volt, és azt is tudjuk, hogy bizonyos hajók eleve kimaradnának a hatály alól az 500 méteres hossz, illetve a három fős személyzet kritérium kapcsán, és hasonló dolgokat még lehetne említeni. A lényeg az, hogy, és ezzel zárnám, hogy a hajóutasok már nagyon régóta várnak eh, jogaik rendezésére, ezt tovább nem lehet eh, elódázni. A bizottság mindent el fog követni annak érdekében, hogy kompromisszum alakuljon ki a második eh, olvasatban, a hajózási ágazatban utazók javára. Köszönöm, Ayala Szenter asszony. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer. Megköszönöm az észrevételeket, kollégáim gondolatait azt hiszem, hogy a hatály témájában és azon témákban, amelyeket az imént Jéger azt, hogy említett, még közelíteni fognak az álláspontok, remélem legalábbis. És jó lenne, hogyha az ipar is egyetértene ezen új kialakult állásponttal. Aztán az egészségügyi kérdés, hát ez nagyon bonyolult, vagy az egészségügyi ok kérdése. Talán egy ilyen bonyolult ágazatban, közlekedési és ipari ágban, mint a hajózás, ezt a kitételt talán nem kéne most még bevezetni. A spanyol elnökség mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban közelítse tanács javaslatait és a parlament álláspontját. Ezen pontokban nagyon nehéz lesz egyetértést elérni, de remélem, hogy ez azért mégiscsak megtörténik. Elképzelhető, hogy például az egészségügyi jog kérdésében majd a jövőben egyszer ezt bevesszük a hatályba, de remélem, hogy minél hamarabb meg tudunk egyezni, és köszönöm még egyszer a bizottságnak és másoknak is a segítséget. Köszönöm szépen, még egyszer emlékeztetném a kollégákat, hogy itt május 6-a a módosítók határideje. Június 1-én szavaznánk a szakbizottságon belül és a júliusi plenárison. Tehát még egyszer Kácsián úr módosító határideje május 7, és ott is janu- június 1-én szavazunk majd. A következő napirendi pontunk jelentéstevő Marinescu úr a versenyképes árufuvarozás. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a legutóbbi egyeztetésünk óta a rendelet tervezete kapcsolatban többször egyeztettem az árnyék jelentéstevőkkel, és most szeretnék köszönetet mondani nekik az együttműködésért, illetve azért, hogy rendelkezésemre álltak. És két oldalú egyeztetés is zajlott a tanácssal. Ezért van az, hogy most néhány szóbeli módosítót szeretnék megosztani önökkel a javaslatommal kapcsolatban. Már a módosító indítványokba igyekeztem beilleszteni néhány tanácssal, illetve az árnyékjelentéstevőkkel megbeszélt pontot, ezekkel kapcsolatban sikerült kvázi megállapodni. Hasonlóképpen egyeztettem az árnyék jelentéstevőkkel, bizonyos kompromisszumos javaslatokat terjesztettem elő, sikerült megállapodni. Körben 80 módosító indítvány született, a ők is tudják. Mostanáig sikerült kompromisszumos formában, vagy más módosító indítványok formájában ezt összegyúrni, annak érdekében, hogy a frakciókkal meg tudjunk állapodni. Csak kettő elemet szeretnék kiemelni, ezek nagyon fontosak. Egyrészt elfogadtam a tanács álláspontját egy melléklet létrehozásával kapcsolatban. a folyosók számát illetően, tehát egy kezdeti hálózattal indítanánk a versenyképes árufuvarozás területén. Természetesen vannak bizonyos módosító indítványok, amelyek ezen folyosók mentén fekvő városokra vonatkoznak. Itt még nem állapodtunk meg, de reméljük meg fogunk ebben is állapodni. És aztán az egyik legfontosabb kérdés, amely felmerült, ez a bizonyos one-stop shop volt, az egyablakos rendszer. Jelenleg ott tartunk, hogy mind a politikai frakciók szintjén, mind a tanácssal meg tudtunk állapodni. Megismétlem egyébként, ez valóban nagyon fontos kérdés volt. Remélem lesz ilyen egyablakos rendszer, amelyet a zárófuvarozók, a kérelmezők eh, használhatnak, amelyhez fordulhatnak, és amelynek segítségével a vasúton kapacitáshoz juthatnak. Ami a tanácssal való egyeztetéseket illeti, van még egy rendkívül ellenmondásos eh, téma. Az engedélyezett kérelmezők eh, kérdéséről van szó. Itt valószínűleg nagyobb lesz a feszültség a tanács és a parlament között. Ragaszkodunk a saját álláspontunkhoz, ezt láthatják a szavazólistából is. Úgy gondoljuk, erre az aspektusra is szükség van, a tanács azonban egyelőre még nem ért egyet velünk. Nem ért egyet, eh, tehát azzal, hogy ez a lehetőség bevezetésre kerüljön. A következő egyeztetések során aztán majd meglátjuk, hogy mire jutunk, meg tudunk állapodni. Most az önök véleményét szeretném meghallgatni a bemutatott módosító indítványokkal kapcsolatban, illetve a szavazólistát, a javaslatot illetően is. Az árnyék jelentéstevőke való egyeztetés után a szavazólistán módosítok majd ma este. Szeretném, hogyha majd a holnap reggeli szavazásra mindenki ezt át tudná olvasni, fel tudna készülni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Marinescu úr. Liberácki úr, szocialisták, demokraták részéről az első árnyék jelentéstevővel kezdünk tehát most. Köszönöm szépen, elnök úr. Megerősíteném azt, amit Marinescu úr az előbb elmondott. Valóban ez a helyzet. Az előadó illetve egyéb képviselők által benyújtott módosító indítványokat kielemeztük, és ahol egyetértettünk, azt egyszerűen elfogadtuk, és ahol véleménykülönbség mutatkozott, ott igyekeztünk kompromisszumra jutni. Ennek következtében több módosító indítvány körvonalazódik most. Hangsúlyozni szeretném, hogy a frankció keretén belül ezt a projektet egyfajta lépcsőként tekintjük, lépcsőként a szabad vasúti, európai vasúti térség felé. Megbeszéltük a különféle opciókat, gondoltunk például arra, hogy felkérjük a bizottságot, hogy vonják vissza ezt a tervezetet, és nyújtsanak be egy újat. Az elmúlt két hétben azt hiszem, hogy komoly előrelépést értünk el ezen dosszié keretén belül, ez köszönhető Marinescu úr végtelen türelmének egyébként, amikor a különféle álláspontokkal meg kellett birkóznia, az egyes elnökségek, egymás követő soros elnökségek véleményével meg kellett birkóznia. Egyébként az elnöknek igaza volt, amikor azt mondta, hogy a vasutasoknak kismillió oka lesz arra, hogy ne engedjék, hogy jól működjön az ágazat. Aztán beszéltünk még arról, hogy hányféle kifogás lehet találni. Ilyen akadályokra azonban mindig számítani kell. Ami a legfontosabb ebben a javaslatban, a vasúti közlekedési folyosó definíciója. Van egy definíciónk erre a szövegben, a menetvonalak is szerepelnek ebben. Ez alapvető és kiegészítő jellegű. A ferry length is szerepel most már a szövegben. És természetesen dolgoznunk kell az egyablakos rendszer definícióján is. Most jó a kompromisszum az egyes folyosókra lebontva működhetne ez az egyablakos rendszer. Itt tehát az ágazat igényeinek sikerül eleget tenni, a működtetők és egyéb szereplők kívánságainak eleget tudunk tenni. Aztán meglehetősen részletesen kiveséztük az egyes szereplők közötti vitarendezés, illetve a nemzeti hatóságokkal fennálló vitarendezés kérdését. Üdvözlöm azt a tényt, hogy úgy tűnik, két tagállam kivételével, Máltáról és Ciprusról van szó, tehát úgy tűnik, hogy egyetlen tagállamról sem feledkeztünk meg. És aztán a szlovéniai folyosóról is gondolkodtunk. Vannak aggájaink is. Az egyik ezek közül az, hogy a vasúti árufuvarozás úgy tűnik nem tagállami prioritás. Úgy tűnik a tagállamok nem igazán hajlandóak ezekbe a projektekbe befektetni. Ami pedig a határidőt illeti, itt két év, illetve benyújtásra vonatkozóan hat hónap. a kapacitások, a szlotok kiosztása, ez mindez ellentmondásos rendszer szült, de sikerült ezekben a pontokban végül is megállapodnunk. Úgyhogy a frakciónk elégedett. Egész hosszú utat jártunk be, és sikerült elfogadnunk az előttünk fekvő javaslatot, úgyhogy megerősíteném, van szavazólistánk, amely többé-kevésbé elfogadottnak minősül. Komoly többséget szeretnénk emögé felsorakoztatni, úgyhogy a kollégákhoz ezzel a kéréssel fordulok bizonyos ambícióinkról tegyünk le. Én személy szerint is lemondtam néhány módosító indítványomról, Marinescu úr is így tett. Úgyhogy kérem, ne vegyék nagyon szívükre, hogy egyes módosító indítványaikat nem vették figyelembe, mondjuk teljes mértékben. A lényeg az, hogy a végeredmény pozitív, és reméljük, hogy ezt az utat tudjuk majd követni. Köszönöm az ALDE frakció részéről. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Mindenképpen meg kell köszönnöm Marinescu úr munkáját. Ebben a rendkívül komoly témában tényleg teljes erőbedobással dolgozik, de a sok titkárnőnek és asszisztensnek is köszönetet kell mondanom. Azt hiszem, hogy ők még jobban megszenvedik ezt a munkát, ezt a dossziét, mint mi. Az ALDE részéről nagyon sok módosítást nyújtottak be, olyan kérdéseket, amelyeket az előző, a tárgyalások előző fordulóin nem vettek figyelembe, próbáljuk saját álláspontunkat képviselni. Jó lenne, hogyha ez egy európai projekt, lenni, projekt lenne, és európai szempontból nyújtottuk be a módosításainkat, tehát a módosításaink is ezt az európai vetületet próbálják erősíteni. Az egyes függelékben, ahol az új folyosók listája szerepel, sikerült azt elérnünk, hogy ez a függelékből bekerüljön a, magának a rendeletnek a szövegében. Nagyon sok szor feltettük a kérdést a tanácsnak, hogy miért pont ezeket a folyosókat javasolták, miért nem másokat. Sajnálatos módon csupán azt a választ kaptuk, hogy így döntöttek a tagállamok. Remélem a jövőben ez a munkamódszer megváltozik, és az egyes mellékletről, majd szav, ha, hogyha az egyes mellékletről pozitívan szavaznak, akkor az ezzel kapcsolatos, vagy ehhez kapcsolódó módosítások is majd pozitív szavazás, ennek ezeknek, ezeket is majd támogatni fogják, tehát pozitív lesz a szavazás alatt. Aztán az egyablakos kérdés. Itt három álláspontot láthatunk a harmadik itt a jelenlegi vitában kristályosodik, aztán az európai szintű összes folyosót magában foglaló egyablakos megoldás, és a harmadik, mindegyik tagállamban legyen egy, meg, legyen egy egyablakos megoldás, és hát amit a mai vita során itt kikristályosodott, és ezt a frakcióban is próbáltam már javasolni, ami jelenleg még senkinek sem a projektje, de talán megoldást jelenthet, hogy minden folyosó esetében legyen egy egységes ablak. Ez igenis európai szempontból tünteti fel majd a projektet, tehát európai jelleget kap a projekt, így működni fognak tudni a folyosók, sokkal hatékonyabb lesz majd az információ áramlás, és úgy véljük, hogy megegyezést is jelenthet majd ez, tehát mind a két fél el tudja ezt fogadni, vagy mind három fél el tudja ezt fogadni. A tanács szempontjából ők nem emeltek kifogást, tehát a projektek befektető, a projektekben való beruházások ütemtervével kapcsolatban azt hiszem nincsenek különös ellentmondások a két fél között. Elképzelhető, hogy holnap meg tudunk egyezni, vagy a szavazásnál elképzelhető, hogy a parlament első olvasatában el tudja ezt tehát fogadni. Mr. Kramer, for the Greens. Kramer úr, a zöldek nevében. Először is szeretnék köszönetet mondani Marinescu jelentéstevőnek, illetve a titkárságnak a támogatását megköszönni és az árnyék jelentéstevőknek is köszönet. Két fontos dolog volt számunkra meghatározó, amivel egyet tudunk érteni. Az eredeti elképzelése a bizottságnak, nevezetesen, hogy egy elsőbségi vasúti szállítási hálózat kialakítására vonatkozóan. Itt különböző keretfeltételek vannak, amiről már szót váltottunk. Én Németországból jövök, ahol nincs nek egységes szabályok. Vannak olyan tartományok, ahol a nagysebességű vonatok, a TGV-k közlekednek, ami viszont az áru fuvarozást illeti. Ott nem egy általános foglalásra gondolunk, mert ezzel tulajdonképpen 10-15 személy vonat ki kellene, hogy essen, hogy biztosítani lehessen az adott vágány szakaszokat. Meg kell említeni, hogy ezek a különbségek miért adódtak. Én nem tudom elképzelni, hogy mi politikusok majd otthon azt mondjuk, hogy a nemzetközi árufuvarozásban csodálatos hálózatok vagy folyosók fognak kialakulni, de ezzel majd a személyszállítás szenved csorbát. Megfelelő kompromisszumokat kell találni, és itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ami számukra különösen fontos. A delegált aktusok kérdése. Ebben nyilvánvalóan az Európai Parlament részt fog venni, itt nem lehet, hogy csak a bizottság a módosításokat, meg kell minket is kérdezni, illetve ki kell kérni a hozzájárulásunkat a módosításokhoz. És ezt kell biztosítani másodszorban. Az egyablakos rendszerrel kapcsolatosan a megfelelő irányító testületek nem azonosak az infrastruktúra kezelőivel. A szakasz biztosítást nemzeti szinten kell ellátni. Tehát a hatóság nem mondhatja, hogy ezt a szakaszt most mi használjuk, a, és hogy mi történik a személyszállításban, vagy a távolsági szállításban, az számunkra mindegy. Az infrastruktúra kezelők adnak bizonyos szakaszokat, bocsátanak szakaszokat rendelkezésre, és akkor az illetékes hatóság dönt majd hogy az igénynek megfelelően mely vonatok közlekednek azon a szakaszon. Tehát ne adjunk túlzott előnyet, előnyt, ha viszont már egyszer rendelkezésre bocsátják a szakaszt, azt nem lehet visszavonni, ha a, a különböző konkurencia szempontok miatt. Vannak olyan tagállamok, amelyek blokkolják a versenyt és a nemzeti hálózatban bizonyos szakaszokat egyszerűen lefoglalnak, annak érdekében, hogy a konkurencia azt ne használhassa. Itt nekünk arra kell törekedni, hogy minél nagyobb forgalom bonyolódjon a vasúton, és a versenyt is biztosítani kell. De ha egyszer már megszületett a döntés, hogy egy korridoron belül ilyen és olyan szakasz rendelkezésre áll, akkor azt biztosítani kell. Tehát még egyszer az egy ablakos rendszerre visszatérve, erről már többször vitatkoztunk. Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy legyen egy olyan felsőbb szervezet, amely gyakorlatilag kiadja a határokon átnyúló forgalomban a szakaszokat. Itt a szerepe az kellene, hogy úgy kellene, hogy érvényesüljön, hogy az infrastruktúra kezelők szerepe is sértetlen marad. A, itt a tanács elképzelése szerint gyakorlatilag két ilyen irányító testület működne, az egyik, amely a szakaszokat bocsátaná rendelkezésre, illetve vizsgálná felül ezek használatát, a másik pedig biztosítaná a különböző beruházásokat. A kettő szétválasztása különböző vitákat váltanak ki. Ha nagyobb a kereslet, vagy az igény, és esetleg ezt a problémát egy második vagy harmadik vágányjal meg lehetne oldani, akkor esetleg született az a döntés, hogy a következő fél évben ezt így oldjuk meg vagy például egy második vágányt éptenek ki, például a rostok esetében. Bologna, Verona esetében is működik ez, de én úgy gondolom, hogy ez változ, megváltoztatható, ami pedig a foglalásokat illeti több kompromisszumot is sikerült meghatároznunk, és ezeket szeretném megköszönni, és miután az elnök úr már itt egy kalapáccsal fenyeget, én most akkor le is állnék. Thank you for the e Thank you, uh, Chairman. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is nagy vonalakban támogatom ezt a jelentést, illetve azokat a kompromisszumokat, amelyeket az előadó fogalmazott meg. Külön egyetértek a folyosók elvével. A kérdés az, európai, az, hogy európai ez, és működik-e egyáltalán? Ugyanis egy közös testületet, egy egyablakos rendszert szeretnénk létrehozni, és ez az, amire a bírálatom irányul. Ez most működni fog? Vagy esetleg nem? Nem lenne jobb nemzeti pályahálózat működtetőket megtartani, ezeket jobban összekapcsolni, és akkor legyen ez alatt egy határidőket, átláthatóságot felügyelő szerv. Ugyanis, hogyha az egyablakos rendszer nem működik, akkor ott állunk, ahol a parcakad, nem lesznek szlotok. Vannak nagyon sűrűn használt országok, Németország például, vannak nagy országok, mint mondjuk Franciaország, és akkor nem lehet majd eldönteni, ha ez a rendszer nem működik, hogy átmehet a vonatat sem. E, e, egyszerűen együttműködésre lenne szükség. Úgyhogy kompromisszumként én azt javasolnám, hogy előbb a jelenlegi rendszer összekapcsolását javítsuk a következő pár évben, és aztán mérjük fel azt, hogy az egyablakos rendszer bevezetésére van-e lehetőség. Ez egy eh, fokozatos, funkcionális megközelítés lenne. Ezt a postai ágazatból említem, talán az elnök úr is emlékezik erre Tíz évvel ezelőtt kezdődött el a vita. E, a skála két teljesen e, ellentétes oldalán voltunk, aztán mégiscsak sikerült e, szóba egyednünk egymással, megállapodnunk. Egy lépésenkénti megközelítést javasolnék. Azt gondolom, hogy itt is egy ilyen lépésenkénti megközelítés jobb lett volna, ugyanis baj lesz, hogyha ez egyablakos rendszer nem működik. Úgyhogy ennyit mondanék a javaslat ezen részével kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a jelentéstevő munkáját, és a néppárt nevében nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez egy valódi európai koncepció legyen ne pedig pusztán csak ráépüljön a különböző nemzeti koncepciókra. Ez nem könnyíti meg persze a helyzetünket, de a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőkkel közösen szerintem nagyon jól előkészítették ezt az anyagot, és ebbe az irányban kéne haladnunk. Ami pedig a hatóságokat illeti, az irányított esületnek határkon átnyúló jelleggel kell, hogy működjön. Meg kell adni a lehetőséget a hosszú távú tervezésnek, hogy és hogy az egyes esetekben figyelembe vegyük a korlátozott időkereteket vagy időtartamokat, amelyek megalapozhatják az elsőbségeket, az elsőbségi kezelést. A jelentéstevő, illetve mindenki, aki ebbe az irányba dolgozott, mindenféleképpen a támogatásunkat illet, élvezi és remélhetőleg, hogy a bizottság is ebben az irányban fog velünk együttműködni a továbbiak során. Alkedroy úr, köszönöm. Itt most ott folytatnám, ahol az előttem szóló abba és én is köszönetet mondanék e- ehhez a hatalmas munkához a jelentéstevőnek. Végezetül szerintem sokkal nagyobb előrehaladást sikerült elérnünk, mint ahogy gondoltuk. Két alapvető kérdést kell feltenni magunknak ezzel az anyaggal kapcsolatosan. Az irányelv valóban előrelépést jelent-e? Valóban elérhetjük, hogy hatékonyabb legyen a vasúti, illetve az árufuvarozás és megbízhatóbb? elősegíti ez az integráltabb vasúti hálózatot Európában. A másik kérdés pedig a módszertannal kapcsolatos. Ez a megoldás eléggé gyakorlatias és rugalmas-e? Én szerintem aztól tartok, hogy a válasz alapvetően igen mind a két kérdésre, hát de semmi nem biztos, és itt kompromisszumokra is sor kerül majd. Először is, ami a vasúti folyosók meghatározását illeti, itt egy listára lesz szükség a függelékben. Ugyanakkor rugalmas megközelítésre van szükség, delegált jogi aktusok lehetőségét is biztosítani kell. Ami pedig eh, az egyablakos rendszert illeti. Itt a lényeg ennek a javaslatnak az, hogy a kapacitásokat eh, rugalmasan lehessen kiosztani. Ez szerintem a megfelelő irány, és el kéne kerülni a nemzeti egyablakos rendszereket, hiszen ez nem, nem ez a jellege vagy a szelleme a javaslatnak. Itt integrált megoldásra kellene törekednünk, kor, folyosónként egyablakos rendszereket kialakítani. És az integrált koordinációs rendszert is figyelembe kéne venni az egyablakos rendszer keretében. A jelenlegi rendszer is működik, talán nem eléggé jól, tehát ezen túl kéne lépni, és az egyablakos rendszer szerintem a megfelelő megoldás. Ezen kívül egy olyan eljárásra is szükség van, ami az esetleges jogviták rendezését szolgálja, és mindjárt be is fejezem, elnök úr, nem hiszem, hogy abba a csapdába kéne esnünk, hogy azt hisszük, hogy majd ez az irányelv forradalmasítja majd, illetve minden problémát megold az árufuvarozási ágazatban. Később majd a gross jelentés kapcsán is szólok majd erről. Egy sor egyéb intézkedésre is szükség van ahhoz, hogy az európai vasúti forgalom, és különösen az árufuvarozás hatékonyabb és versenyképesebb lehessen. Ezek, eh, tehát ez egy nagyon fontos eh, lépés, és eh, ehhez maximálisan támogatjuk a jelentésevőt. Meissner asszony, én maximálisan csatlakozom az előttem szólóhoz, áttekinthetőbbé és hatékonyabbá akarjuk tenni az áru fuvarozást Európában, és arra kell törekednünk, hogy határokon átnyúló jelleggel ez valóban jól működjön olyasmi, ami eddig nem működött. Két dolgot szeretnék említeni. Kramer úr már említette, hogy Németországban az a probléma jelentkezik, hogy az áru for, fuvarozás bizonyos követelményeit nem tudjuk megvalósítani. Éppen ezért jó lenne, hogyha ezt megoldhatnánk. A másik az egylablakos rendszerrel kapcsolatosan. A mi frakciónk is már egy jó ideje vitatkozik azon, hogy mi lenne a megfelelő megoldás. A jelentéstevő említette a három lehetséges megoldást. A legeurópaibb az lenne talán, hogyha folyosónként valósulna meg az egyablakos rendszer, Azt hiszem elmondható, hogy a nemzeti egyablakos rendszerek nem megfelelően koordinálhatók ha ezt nem lehet javítani, nem, lehetne, nem lehet jobban koordinálni, akkor emellett kialakulna egy másik rendszer, és akkor két párhuzamos rendszer működne. Itt viszont nekünk az egyszerűsítésre és nem a túlbonyolításra kellene törekednünk ahhoz, hogy zökkenőmentesen működjön az áru fuvarozás. Tehát én még egyszer arra gondolok, hogy szerintem az egy folyosó, tehát folyosónkénti egy-egy ablakos rendszer működne, vagy lenne működőképes. Ez nem jelenti azt persze, hogy nemzeti koordinátoroknak nem lehetne szerepe. A kérdés az, hogy a jövőben hogyan fogunk eljárni, milyen megoldás irányában törekszünk. Ha viszont nemzeti jelleggel működnének ezek a rendszerek, akkor az egy erőteljesebb koordinációt feltételezne, ahhoz, hogy problémamentesen és jobban működhessen az árufuvarozás, mint eddig Európában. Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender asszony. Gracias, presidente. Sí, yo ahora... Köszönöm szépen, elnök úr. Marina úrnak és a kollégáknak azt mondanám, hogy ez a téma is ugyanolyan nehéz, mint az összes többi vasutas téma. Hogyha nem sikerül az egyablakos megoldást elérnünk, és ugye ez volt a, az európai megközelítés lényege a folyosókkal kapcsolatban, akkor a folyosónkénti kezelő, vagy folyosónkénti egyablakos megoldás lenne a megoldás. Bizonyos területeken ez jól működött, másokon ez nem vált be. Úgyhogy valami, olyan meg, valamiféle olyan megoldást kéne kidolgozni, ami túl mutat a nemzeti tagállami szinten. Egyébként két módosítást nyújtottam be. Ez megjelenik, illetve nem jelenik meg a szavaz, szavazati listán, úgyhogy kérném, hogy ezt tegye meg addig. A 116-os módosítással kapcsolatban én ezt ö, kiegészít, kiegészíteném a hármas cikket. Nagyon fontos lenne, hogy a transeurópai hálózatokat összekötő prioritást élvező folyosóknál, vagy ezen folyosók esetében is tudjuk, hogy az árufuvarozási folyosók, árufuvarozási folyosóknak ne kell felelniük tehát a teneket fejlesztik, de nagyon fontos, hogy az árufuvarozási folyosók, illetve a tenek ne akadályozzák egymást. Aztán a 158-as módosítás. A külső és belsős kikötőket kiegészítendő, vagy ezekhez kiegészítendő a különböző eh, árufuvarozási terminálokat is véleményem szerint be kell venni a hatály alá. A folyosó mindenképpen figyelembe kéne venni a multimodális eh, terminálokat. Köszönöm szépen. Kramer úr, remélem csak nagyon röviden akar még egyszer szólni. Igen, két dolgot elfelejtettem. Ma délelőtt megállapodtunk a jelentéstevővel, hogy a 13-as, 5-ös, 1-es bekezdését a recognizing helyett a respected szerepel. A H kompromisszumos pedig, tehát annak kapcsán a fuvar, árufuvarozó vonatok élveznek elsőbséget. És mindaddig, amíg a keretfeltételek ennyire nem méltányosak, nevezetesen, hogy egy-egy közlekedési módozat pénzügyi értelemben előnyt élvez, akkor a vasút eleve vesztes, illetve hátrányt fog szenvedni. Köszönöm szépen. Én röviden a magam nevében is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Komoly agályaim vannak a vasúti áru fuvarozással kapcsolatosan Európában, ami ennek jövőjét illeti. Ha nem lépünk most, akkor az Európai Unióban 20 év múlva gyakorlatilag nem lesz vasúti árufuvarozás és mint ahogy Liberacki úr is említette, esetenként amikor arra törekszünk, hogy tovább fejleszük a vasúti forgalmat, akkor ez többnyire a vasútársaságok javaslata, és nem a tagállamoké. És jó lehet, itt az egyik kolléga említette, hogy ez csak egy kis lépés, de fontos lépés. Ez engem Armstrongra emlékeztet, amikor leszállt a Holdon, ez lehet, vagy valószínűleg egy kislépés a vasút területén, de minden esetre ehhez, ez az emberiség életében egy óriási ugrás. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőnek, tevőknek és az egész szakbizottságnak Én úgy gondoltam, hogy az első olvasat, olvasat kapcsán már meg tudunk állapodni, és én olyan eredményt számítottam, ami mindannyiunk számára üdvözítő. Ha gondolja, akkor konkrétan még kitérek a módosítókra is, de általánosságban elmondhatom, hogy a bizottság jogszabály tervezetével kapcsolatos vita arról szólt, hogy megőrizzük-e a státuszkvót, a vasutak esetében, nevezetesen azt a helyzetet, amikor infra, infrastruktúra kezelők és vasúti társaságok alapvetően nemzeti szinten, nemzeti alapokon szerveződnek, avagy európai alapon kívánják-e megszervezni magukat koordináló jelleggel, vagy koordinált jelleggel amelyek esetenként kötelező érvényű eszközökkel is párosulnak. A legutóbbi ülésen meglehetősen kritikus hangok hangzottak el a megvalósítással kapcsolatosan. Az első vasúti csomag megvalósítása messze elmarad a várakozásoktól. Most viszont mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy a végrehajtás megfelelő legyen a piaci nyitottság és verseny szellemében. Fontos, hogy a vasúti közlekedésben is érvényesüljön a verseny. Vannak azonban sajnos olyan tagállamok, amik pontosan ellenkező irányban mozdulnak el. És a bizottságnak ezt, ezzel tisztában kell lennie. És röviden a módosítókról, először is az egyablakos rendszerről. Ered, emlékeztetnék a bizottság eredeti javaslatára, amit a tanács közös álláspontja nem támogatott. Itt folyosónként javasoltuk megvalósítani az egyablakos rendszert, annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelő kompetenciával rendelkezzenek az egyes folyosók kezelése kapcsán. A nemzeti egyablakos rendszerek több folyosóra terjednek ki nemzeti szinten, és ez a rendszer egész egyszerűen nem működik. A, ezekkel a testületekkel az egyes nemzeti vasutársaságok csak részben élnek és az egy ablakos rendszer keretében meghozott döntések nem mindig példamutatóak, ami a kapacitás felosztását, megosztását illeti az egyes társaságok között. Tehát az átláthatóságot sem szolgálja ez a rendszer működőképessé tételéhez arra van szükség, hogy folyosónként érvényesüljön az egyablakos rendszer, és a szabályozók ellenőrizzék ennek működését, illetve ők hivatottak biztosítani, hogy ne torzuljon a verseny. Egyesek ki akarják zárni a szabályozókat, ami viszont komoly visszalépés lenne a verseny megnyitása szempontjából. A felhatalmazott jelöltek egy nagyon fontos koncepció ebben a javaslatban. Ők lehetnek üzemeltetők, akik nem feltétlenül vasúttársaságok, de akik felhatalmazást, meghatalmazást kapnak, és ezt továbbadhatják vasúttársaságoknak ezt nemzeti szinten lehetne megadni ezeket a felhatalmazásokat, és nem feltétlenül egy egész folyosóra vonatkozóan. A lényeg az, hogy azonos feltételek érvényesüljenek az egész folyosón. Ez egy alapvető feltétel a bizottság részéről. Én örülök, hogy az önök szakbizottsága is támogatná ezt. Remélem, hogy eredményre tudunk jutni, lehet, hogy kompromisszum formájában a tanácssal, de mindenféleképpen ezt eh, szorgalmaznunk kell, ha ugyanis nincsenek ilyen meghatalmazott eh, szervezetek, akkor mi értelme van az egész folyosónak? A kormányzati szerv szerintem egy irányító testület kellene, hogy legyen, döntéshozatali jogkörrel az infrastruktúra kezelésében és megfelelő jogi kapacitással és munkatársakkal kell, hogy rendelkezzen. És ezek ne a vasútársaságok legyenek, hiszen ők, ha úgy tetszik, az ügyfelek. Biztosítani kell a tisztességes versenyt. természetesen nekik is van beleszólásuk, hiszen ők a folyosók ügyfelei, de őket talán egyfajta szaktanácsadói testületben lehetne összehozni, ami a folyosók kezelését illeti, de nem szabad, hogy őket is döntés hozatali jogkörrel ruházzuk fel. Az első olvasatban a tanács és a parlament az elsőbségi szabályokat támogatta. Végezetül a tanács egy olyan kompromisszumot fogadott el, ami nem kellően kielégítő a bizottság számára. Tudjuk, hogy itt egy nagyon kényes egyensúlyt kell biztosítani, a jelentéstevő is felismeri ezt. Minden esetre Én itt látok bizonyos veszélyeket. A vasúti árufuvarozásnak szerintem elsőbséget kell élvezni a személyforgalommal szemben. A folyosó teljes hosszában az infrastruktúra kezelőknek meg kell tudniuk állapodni a prioritás közös szabályait illetően, ami nem privilegizálja az áru forgalmat, illetve nem diszkriminálja. És úgy érzem, hogy az 1.15, 1 5-3-as cikkek például a hatály alól ezt a fajta prioritást kizárná csúcsforgalmi időkben. És ezáltal gyakorlatilag ez az egész szabályozás értelmét veszítené. Nyilván a vasúti hálózat egészére nem lehet egy egységes európai szabályozó testületet kijelölni vagy létrehozni, tehát ezek nemzeti szinten történnek. Látom, hogy már integet, és egy kicsit türelmetlen, mindjárt befejezem. A bizottság számára a folyosokra vonatkozó vagy a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó szabályok nagyon fontosak, de a folyosok jelentősége elsősorban üzleti jellegű, és nem földrajzi jellegű. Ha megnézzük a piaci keresletet, szerintem ez a fontos, és nem a és nem a földrajzi elhelyezkedés. Köszönöm szépen. Elnök. Minden vasúti módozatnak meg kell felelni az előttem lévő időpontoknak és időkorlátoknak. Marinescu úr kívánna még záróképp szót szólni. Két nagyon rövid észrevételt engedjenek meg. Alcatraui úr igaza van, hogy a jelenlegi helyzet javításából indultunk ki, és hogyha feltételezzük, hogy legalább a beruházásokat koordinálni fogják, illetve ezt a közlekedési programot koordinálni fogják, már ez is előrelépés. És hogyha lesz egységes ablak, egy, egység, egy ablakos rendszer, ez is előrelépést jelent és javítja a jelenlegi helyzetet. Ami a bizottságot illeti, az összes itt mutatott aggályukra azt mondanám, hogy ezek holnap a szakbizottsági szavazás után feloldódnak majd. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és köszönöm szépen ismét az árnyék előadóknak. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Emlékeztetek mindenkit, holnap délelőtt szavazunk. Korán reggel, kilenckor felütésképpen, és a szavazókártyáikat hozzá kell lehet, hogy a szokásosnál hosszabb és komplikáltabb lesz a szavazás, de aztán majd meglátjuk. Ugyanígy ebben a teremben holnap kilenckor kártyával felszerelkezve legyenek szívesek jönni. Nézzük a következő napi rendi pontot. Közlekedés fenntartható jövője. Gross úr, parancsoljon. No. Köszönöm szépen, elnök úr. A titkársággal megállapítottunk, hogy ma tartjuk meg ezt a vitát, és a következő két héten belül kompromisszumos javaslatokat fogok írásban elkészíteni, és aztán a júniusi ülésen szavazhatunk. Elnézést, szól közben az elnök úr. Ha valaki itt magánbeszélgetést kíván folytatni, akkor kérem, hogy fáradjon ki a termen kívül, ugyanis a termen belül csak egy ülés zajlik a közlekedési szakbizottság ülése, elnézést, Gross úr tehát a plenáris szavazásra a júliusi ülésen kerülne sor, és kérjük, hogy ezeket az időket így tartsuk. Ö, 376 módosító indítvány érkezett, azonban nem látom ezt túl pessimistán, ugyanis számos indít, módosító azonos irányba mutat. A 20-as bekezdéssel kapcsolatosan több érkezett, ami a célok meghatározását illeti. Itt gondolom kompromisszumot sikerül majd elérni. 142 módosító indítvány új elképzeléseket vet fel, illetve nyelvileg pontosít a szövege. Világos, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatos számos célkitűzés, amikor meg tudunk állapodni majd egy referencia számban az egyes frakciók között, akkor gyakorlatilag ezzel 12-14 módosító kiesett. Számos szakbizottsági kolléga említette a gazdasági és szociális szempontokat az egyes régiók fejlődése kapcsán, illetve a városi szempontok is szerepet kaptak. Ebben gondolom, hogy nincs nézeteltérés. A ez egy nagyon fontos cél, de nem a kizárólagos cél, és a piac megnyitása, átláthatósága összekapcsolandó a környezeti szempontokkal is. Itt adó szempontok, díj szempontok is elhangzottak, a költségek internalizálása, ami szintén az egész jelentés egészén átnyúlik, a CO2 kibocsátás csökkentése is rendkívül fontos, ez abszolút prioritást kell, hogy élvezzen. De a bizottság, a biztonság is egy külön fejezetet képvisel, illetve törekszünk majd ezt egy külön fejezetben kifejteni, és egy megújult második programot a közúti biztonsággal kapcsolatosan. A zöld folyosók kapcsán is meg kell találnunk, hogy ez megfelelően hangsúlyt kapjon a jelentésben, és egyensúlyt kell találni a fontos dolgok között, amik most részletesen rendezendők, illetve egyéb részletek között, amivel majd a parlament foglalkozik. Néhány hangsúlyos pont még nyitott, így például a finanszírozási alap, ez komoly szerepet kap majd a jövőben. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy a finanszírozási alap esetén figyelembe vehetjük azt, amit a biztos úr már elmondott, Nevezetesen, hogy a jelenlegi források keretében is lehetne ez finanszírozható, de itt szorosan együtt kell működni a regionális politikával, a kohéziós politikával, hiszen így mindkét szinten hozzáadott értéket érhetnénk el. Erről már korábban is váltottunk szót, és új eszközöket is ki kell dolgozni, például a garanciákat, ami az infrastruktúrát, nem csak ami az infrastruktúrát illeti, hanem számos projekt első fázisával kapcsolatosan. A, az intermodalitás kapcsán meg vagyok győződve, hogy minden módozatra vonatkozik ez az anyag, és különösen a közúti forgalomban kap különös hangsúlyt a környezetvédelmi szempont, amit különösen figyelembe kell venni, illetve még erőteljesebben megvalósítani. A városok közötti logisztikai hálózatok kialakítása is egy nagyon fontos szempont és eszköz lehet, ezt nem csak gazdasági, de környezet, illetve szociális szempontok szerint is mérni lehet. Ezt szélesebb körben lehetne vizsgálni, mint korábban. Tehát nem csak a gazdaságossági szempontok, de a környezeti és a szociális szempontok is legalább oly mértékben kell, hogy érvényesüljenek. Ami pedig a mérhető célokat illeti, erről most itt röviden szóltam, de összességében minden frakció egyetért, akikkel eddig tárgyaltam, illetve az árnyék jelentésevőknek is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon komoly pozitív dologra törekszünk most itt, amit mindannyian támogatnak és nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban is érvényesüljön, ne csak az elméletek szintjén valósuljon meg. Ami pedig az ügynökséget illeti, nem egy új ügynökségre gondoltunk, Én a következőre gondolok. A közúti közlekedésben, illetve más területen is lehet, hogy egyesek nem hallják ezt szívesen, de megvan az a tendencia, hogy az ügynökségek egyfajta szabályozói szerepre törnek. Ugyanakkor viszont nemzeti szinten a protekcionizmus jelei érvényesülnek, és ez tulajdonképpen az egész munkánk lényege oltódna ki holnap, hogyha olyan ügynökségeket hozunk csak létre, amelyek papírt gyártanak, akkor nyilvánvalóan mindenki egyetért azzal, hogy ilyen ügynökségekre nincs szükség. De ha a ügynökségek a jövőben a szabályozás területén is közreműködnek, akkor mindenféleképpen szükségesnek tartok egy ilyen ügynökséget a közúti közlekedés területén 2010-ben gondolom erre a vitára majd sor fog kerülni, amikor a tartalmi kérdéseket is meg tudjuk vitatni. Tehát köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját. A következő két hétben az árnyék jelentéstevőkkel majd megvitatjuk a kompromisszumok lehetőségét, és remélem, hogy ennek eredményeként egy megalapozottabb szavazó listát tudunk összeállítani. Köszönöm szépen. Természetesen értékelnénk, hogyha a szavazó lista karcsúsodna. Álvarez asszony a szocialisták, demokraták részére. Gracias, Mr. Gross. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Matthew Grossnak a szöveget. Azt hiszem, hogyha ezt, ezt a szöveget egy kicsit formába rázza, az mindenképpen jót tesz a parlament álláspontjának. Én több módosítást is beterjesztettem, és ezek célja ugyanaz, mint amiről Gross úr beszélt, a biztonsági célkitűzések, illetve a területi kohézió célkitűzéseinek megvalósítása tehát. Ezek igenis összeférnek a fenntarthatóság céljával, mindenképpen európai perspektívában kell ezeket látadni. Gross egy újdonsággal is előáll, ez pedig a pénzügyi alap megjelenése egyetértek azzal, hogyha egy új szakpolitikai területet definiálunk, akkor ehhez társítani kell az alapokat is, a forrásokat is. Véleményem szerint egy bizonyos százalékot kell megítélni, tehát az európai források egy bizonyos százalékát kell ezen céloknak megítélni. megítélni. Említette a Golden Rule-t, ez nagyon érdekes, a stabilitási és növekedési paktumban a közlekedésbe fordított beruházások csak nagyon hosszú távon térülnek meg, ezt ne felejtsük el. Nem értem a jelentésben, nem értem a jelentés bizonyos részeit, talán a kommodalitás hatékonyságát lehetne növelni. Én úgy vélem, hogy a közlekedési módok közötti egyensúly az elérendő cél. Tehát például a közlekedési és a, és a vasúti közlekedés fellendítésével lehet ezt elérni, hiszen ez a két legkívánatosabb közlekedési mód. Nagyon fontos, hogy az utasok jogait, a dolgozók jogi jogait, illetve a városi közlekedés szolgáltatását javítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A politikában nagyon fontos az jó időzítés, és Kriszbek asszony pont időben érkezett vissza az ALDE képviseletében. Merci beaucoup de me passer la parole. Euh, très rapidement, <laughs> Köszönöm szépen, nagyon kedves. Rövidre fogom. Elnézést egyébként, hogy későn érkeztem a terembe, de a mai közlekedésben egy sor probléma van, remélem jövőre kikalapáljuk mindezt. Rohannom kellett át a pályaudvarról. Először is köszönöm szépen Gross úrnak ezt a kiváló munkát, Tényleg egészen röviden. Csak megismételni szeretném az, hogy az ALDE csoport árnyék jelentéstevőjeként, tehát a frakció véleményét képviselve hangsúlyoznom kell az, hogy stratégiailag fontos számunkra az, hogy eh, átfogó, túlnyomó többség sorakozzon fel az Európa számára oly fontos kérdés mögé. Nagyon fontos, hogy ebben a rendkívül stratégiai eh, fontosságú kérdésben eh, ilyen megközelítést tudjunk nyújtani. Említette Gross úr, hogy rengeteg módosító indítvány született, egyetértek a kérésével, törekedjünk kompromisszumra, erősítve az álláspontját, de úgy, hogy közben álláspontunk világosabb és egyértelműbb legyen. És láthatóbb is. Biztosítani kell azt, hogy ez a jelentés ütős legyen, ne legyen túl hosszú, az európai közlekedés történetében pontosan ütős jellegénél fogva mérföldkőnek számítson majd. Úgyhogy kerüljük el egy karácsonyfa létrehozását, mert mindenkinek az igényeit igy- igy- igyekszünk kielégíteni. Ehhez legyen egy koherens, következetes szövegünk, és ebben egyértelműen jelezzük, melyek a prioritásaink. Ennyit szerettem volna stratégiával a formai kérdésekkel kapcsolatban mondani. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, hát lehet, hogy a megjegyzéseim közül néhányat már az előttem szólók elmondtak. A frakcióm nagyon elégedett azzal, hogy a szövegből kiderül, az elsődleges prioritás Ez egyébként egy rendkívül jelentős kérdéshez kapcsolódik. A közlekedési ágazat széndiokszid kibocsátásáról van szó. Ezeket a kibocsátásokat csökkenteni kell, úgy, hogy közben egy hosszú távú célt határozunk meg. Tehát ezek az egyeztetések segíthetnek bennünket abban, hogy módosítások, megtárgyások kapcsán rövid és középtávú célokat is kitűzzünk, vagy ezeket megbeszéljük. Személy szerint Személy szerint én úgy gondolom, hogy a közelmúlt eseményei még jobban rávilágítottak arra, mennyire fontos az egységes európai égbolt megléte. Ez az egységes európai vasúti hálózattal is összefüggő kérdés. Nem szeretnék valami populista lenni, de hát a vulkáni hamuval kapcsolatos események a közelmúltban rámutattak arra egyrészt, hogy mennyire függünk egymástól társadalmunkban, de arra is, hogy európai koordinációra van szükség. Nem tudom, hogy meg kellett-e valaki győzni erről, de most ez egyértelműen bizonyíték volt erre tudjuk, hogy ha valakit hibáztatni kell, Európát könnyű elővenni, annak ellenére, hogy Európának nincsenek kompetenciája ezen a területen. Úgyhogy ez a válság is rámutat, mennyire fontos a koordináció. És talán a preambulum bekezdése keretein belül hasznos lenne. Hasznos lenne, hogyha hivatkoznánk az egységes európai égbolt megállapodásra, hangsúlyozva az, hogy ez mennyire evidensnek tűnik, vagy magától értetődőnek tűnhet. Ami a modális átállás kérdését illeti, frakcióm ezt határozottan támogatja, ugyanakkor, ez is ez a módosításainkból is kiderül, támogatjuk az előadót, úgy gondoljuk, hogy a városi közlekedést ide be kell illeszteni. Hozzátenném ehhez még azt, elnök úr, mennyi időm van? Most már lassan kezd elfogyni, vagy? Tehát a biztonságnál tartottam. Szeretnék gyorsabban beszélni. Tehát a tolmácsok nem fognak örülni neki. Tehát lezárom ennek úr azzal, hogy nagyon fontos, hogy az összes technikai kérdés, e, tiszta autók, az intelligens autók, zöld autók kérdését ide vegyük be. A technológiai kérdéseket, ha lehet európai e, síkon, Ez a tanács elnökség által is megfogalmazott eh, prioritás volt. Az elnökség elején eh, rögzítésre került az a cél, hogy legyen európai zöld autónk. Emellett egy szankciórendszert is ki lehet dolgozni azoknak, akik határon átnyúló eh, szabálysértéseket követnek el. Úgyhogy ez egy szóval azt jelenti, hogy ezt az európai rendszert helyezzük gyakorlati alapokra. Ezt szerettem volna bevezetésképpen mondani, később talán a vita során még hozzászólok. Lichtenbergi asszony, zöldek, tessék. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Rendkívül komoly munkát végzett annak érdekében, hogy közös álláspontok alakuljanak ki. Én most a számomra legfontosabb pontokat szeretném csak megemlíteni ahol szerintem kompromisszumot lehetne elérni, az intermodalitás területén például. Számunkra ez feladat, kötelezettség, hogy a különböző közlekedési módozatok hálózatba kapcsolat, kapcsolását megemlítsük. Itt mi olyan európai zsargont használunk, amit sok polgár egyáltalán nem is ért egyértelművé kell tenni, hogy a gyalogolás és a kerékpározás éppen úgy fontos része ennek az összetett intermodalitásnak. Itt a repülés vagy a közúti közlekedés. Nagyon fontos másodszorban, hogy amikor a városi mobilitásról beszélünk, itt most a százezer főt meghaladó városokról beszélünk, egy nagyon érdekes háttéranyagot is, vagy tájékoztató anyagot kaptunk ezzel kapcsolatosan. Tudom, hogy nagyon sok város van, ami ezt a határt meghaladja, de itt ha 10 vagy 20 év múlva megvizsgáljuk, eh, nem ülhetünk ör, Tehát kizárólag ezeket a folyamatokat fel kéne gyorsítani, és ezt is egyértelműsíteni. Ami pedig az intézkedéseket illeti, nem csak a komodalitásra kell szorítkoznunk, ez is egy ilyen európai zsargon, hanem azt is világosá kell tenni, hogy mit akarunk továbbfejleszteni konkrétan az egyes intézkedések kapcsán, amelyek egy csomagot képeznek majd. A komodalitás egy gyönyörű kifejezés, de itt a hétvégén alkalmam volt néhány állampolgárral beszélgetni, és valóban ez a zsargon számukra teljesen elrémisztő, és csak kitágult szemekkel néztek rám, amikor ilyeneket emlegettem. Ezt a legtöbb tagállamban senki nem érti, úgyhogy ezt is figyelembe kellene vennünk, és érthetőbben kellene fogalmaznunk. Nem csak a megfogalmazásra gondolok, hanem a tartalomra is. A ugyanis vannak bizonyos kényszer mobilitások, a belvárosok kiürülését említenék, említeném csak meg, vagy pedig a városokat elkerülő gyűrűket, ahova a forgalom egyre nagyobb mértékben áthelyeződik a fenntarthatósági kritériumokra is oda kell figyelnünk. A finanszírozhatóság, a finanszírozás szempontjából és legalább 15 százalékban biztosítani ezt a kerékpárutakra, illetve gyalogos utakra, ami az infrastruktúra finanszírozását illeti. Most rátérve a célokra, én egyetértek azzal, hogy konkrét célokat kell kialakítanunk, enélkül csak minden az általánosság szintjén fog mozogni. A 23-as és a 300 24-es módosító célozza ezt meg, a piaci részesedést pedig meg kell kétszerezni a környezetbarát közlekedési eszközök számára. Ami pedig a finanszírozási vagy a pénzügyi alapot illeti. Fontos, hogy itt a válság következtében ez a finanszírozás ne szoruljon vissza, legalább biztosítani kell a szinten tartást az előző évekhez képest a finanszírozásban. Számos pont, amiről itt a vita során szót ejtettünk, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is támogatja a félidős jelentésében is utaltak ezekre, így például a káros anyag kibocsátások csökkentése egy olyan célkitűzés, amit mindenféleképpen komolyan kell venni. Egyébként pedig gratulálok a jelentéshez. Thank you. Mr. De Grandes Pascual. Köszönöm szépen, De Grandes Pascual úr következik. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Őszintén köszönetet mondok Gross úrnak, nem, üd, nem udvariasságból mondom ezt, vagy nem a rituálé rész ez, hanem úgy gondolom, hogy ö, nagyon szigorúan rendezett, ö, ö, bátor jelentést készített, amelyben kritikusan vizsgálja a kérdést, és ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a közlekedésről szóló ö, fehér könyv útmutatásait a gyakorlatban is megvalósítsuk. Matyő Gros kifejti kifejti a jelentésében, hogy eddig mi történt ebben a szektorban, milyen hibákat követtek el, illetve hogy hogyan lehetne javítani a dolgot. Nagyon fontos a pénzügyi finanszírozás kihívása, a komodalitás módozatainak megkeresése aztán a pihenő térsége kialakítása is szerepel a jelentésben. Nem arról van szó, hogy a különböző közlekedési módok versengenek egymással, nem arról, hogy ezeknek ki kell egészíteni egymást. Véleményem szerint a tengeri és a vasúti közlekedési mód mindig is környezetbarátabb lesz. Nagyon bátor ez a kijelentés, amit ezzel kapcsolatban megtesz a jelentéstevő. Aztán a hatékonyság is fontos szempont. Mindenképpen a fenntarthatóság, a jövő központuságba tartozik ez is. Hogy egy olyan kifejezéssel éljek, ami nem rész az európai zsargonnak, ezt hívjuk mi szimbiózisnak. Így kéne egymás mellett élniük a különböző közlekedési módszereknek. Gross úr ünnepélyesen kijelenti, és ezt aláírom én is, hogyha az Európai Unió ki akarja alakítani az infrastruktúrális hálózatot ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, akkor ez csak, akkor ez csak úgy érheti el, hogyha ehhez megteremti a finanszírozást is. Néhány módosítást nyújtottam be, szerintem ezek elég tartalmasok. Előre bocsátom, hogy ne, hogy elég sokan vannak, és említette a jelentéstevő is, hogy milyen sok módosítást nyújtottak be. Ugyanakkor számos módosítás gyakorlatilag ugyanarról szól, meg kell találni csupán azt a megfogalmazást, ami mindenki számára elfogadható. Koros úr, a jelentés, árnyék jelentés tevők, illetve a módosítások beterjesztőinek feladata lesz az, hogy a szükséges kompromisszumokat megtalálják, megkössék. Azt gondolom, hogy nagyon jó ez, ez a jelentés nagyon komolyan felveti azokat a gondolatokat, amelyek majd remélhetőleg szerepelnek a előbb-utóbb megjelenő fehér könyvben. Szerepel itt az is, hogy nem szabad semmilyen közlekedési módot sem előnyös, sem hátrányos helyzetben sodorni, mielőtt feltérképeznénk, hogy mi is a funkciója. Hogyha egy közlekedési módot nem tudunk helyettesíteni mással, akkor ne diszkrimináljuk. Kerüljük el a flexibilitás hiányát, tehát legyünk rugalmasak. Ezt a munkarendszerben is meg kell valósítani, tehát össze kell tudni egyeztetni a munkát, illetve a családi életet. Nagyon fontos az is, hogy technikai szinten az interoperabilitás operabilitás megvalósítható legyen. A hatékony tengeri közlekedéshez mindenképpen meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban megvalósítani a kikötők liberalizálását. Tehát a finanszírozási eszközök meg növelése, a határon átnyúló problémák megoldása, ezek az előttünk álló feladatok. Kérem, hogy erre figyeljünk oda. Tisztelt elnök úr, a vulkán felnyitotta a szemünket. Láttuk, hogy milyen sok hiányosságunk van, hogy nincsenek alternatíváink. Ezt a tanulságot mindenképpen le kell vonni. Kérem, hogy tanuljunk a múltbéli hibáinkból. Köszönöm. Mrs. Alessander. Alessander asszony. Sí, presidente. Sí, agradecer una vez más al señor Grosch por el ejercicio intelectual. Köszönöm szépen. Gross úr nagyon komoly intellektuális kihívásnak tett mi minket a jelentéssel, és láthatja, hogy hihetetlenül nagy számú módosítás érkezett, az azt jelenti, hogy igenis vitaébresztő, gondolatébresztő volt ez a jelentés. Szeretnék egy kérdést feltenni a finanszírozással kapcsolatban. Gross úr, ön említette a közlekedési alapot, vagy a hálózatokkal foglalkozó alapot, ez persze nem az én ötletem, ez egy európai infrastruktúrával foglalkozó alap lenne. Nem tudom, hogy a regionális alapokon keresztül hogyan lehetne finanszírozni ezeket a kiadásokat. A kohéziós alap részben infrastruktúrával is foglalkozik, illetve vidékfejlesztési alap szintén ezt az alapot is szintén felhasználják ilyen célokra, legalábbis hazámban. Kérdésem az, hogy nem ugyanazt kéne tennünk, mint az elmúlt ciklusban, a kutatás és fejlesztéssel. Tehát egyfajta ö, kvalitatív ugrásra lenne szükség, új pénzeket kéne megragadnunk, megtalálnunk, lehet, hogy az egész rendszert újra kéne szervezni, lehet, hogy az egy egész akárhány század százalékos finanszírozásig kéne eljutnunk, hiszen ez a célunk, tehát, hogy a ö, pénzügyi keretben utaljunk ezekre a költségek is. Én azt szeretném, hogy egy kicsit túllépnék a jelenlegi határokon. Jó lenne, hogyha egyfajta kreativitást látnék a, a közlekedési hálózatok finanszírozásában, hogy valóban meg tudjuk győzni a tanácsot és az európai polgárokat, hiszen az ő támogatásukra is szükségünk van, hogy létrejöjjenek újabb alapok, a jelenlegi alapok, a regionális alap, és a többiek, amelyeket már infrastruktúrán használunk, nagyon körbe határoltak, úgyhogy újabb alapokra lenne szükség. Erre kérem, hogy ezen gondolkodjon el, tehát kreativitásra kérem önt, és a Golden Rule-al mindenképpen támogatni kell a stabilitási paktumot, és ez a másik dolog, ezt már a kollégám említette. Tehát minden, tehát arra kérem fel ismételten, hogy egyfajta kreativitást valósítson itt meg. Köszönöm, hogy az előbb Elkadra új úr. Ik wil ook de rapporteur danken voor het werk dat hij al gepresteerd heeft. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak az eddigi kemény munkáért, az eddigiért is, és a jövőbeliért is, a szavazásig. Nagyon komoly feladata lesz, ezen érdekes gondolatok kombinálása nem lesz könnyű. Emlékeztetnék a jelentés fő céljára. Fő cél az, hogy az Európai Bizottságnak egy üzenetet fogalmazzunk meg, jelezvén, hogy mit szeretnénk ezzel a férkönyvvel kapcsolatban látni. Személy szerint az áru és személyszállítás közötti különbségtétel problémákat vet fel. Amikor a személyszállításról van szó, itt a nagyobb mobilitásra kell eh, koncentrálnunk, ezekről a kívásokról már múltban beszéltünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy a jobb tömegközlekedés, illetve a módközi közlekedés javítása, a nem motorizált közlekedési módozatok javítása mind ide tartozik. Aztán a nagysebességű eh, vasúti kapcsolatok, európai kapcsolatok kérdése is felmerül itt. Az emberek előbb szeretnének Európa egyik sarkából eljutni a másikba. Ami az áru szállítást illeti, itt a hatékony módközi szállítás kifejezésével operál a szöveg, Remélem, hogy ebbe beletartozik a modális váltás is, és Remélem, hogy ezt nem seperte félre az előadó. Hogyha fenntartható közlekedési rendszerre törekszünk, akkor olyan intézkedéseket kell foganatosítanunk, amelyek segítenek a jobb energiafelhasználásban, az árösztönzők használatában. A hatékony modalitás, elnézési szakzsargonnal kell élnem, tehát hogyha a közlekedési modalitások közötti interoperabilitásra törektünk, törekszünk, ez intermodális platformokat, csomópontokat jelent, akkor az egyes módozatokon belüli összekapcsolásra is figyelnünk kell. Például a vasút keretén belül bőven van erre lehetőség. És természetesen figyelnünk kell a finanszírozás kérdésére is. Elvégre ez a sikerünk kulcsa, a szakpolitikánk sikerének kulcsa. Vannak egyéb fontos aspektusok is, például a biztonság, társadalmi kohézió, szociális párbeszéd, utasjogok, stb. stb. Azt hiszem, hogy meg kell állapodnunk abban is, hogy nem szabad eh, jó hangzó nyilatkozatok szintjén maradnunk, nem gyakorlati és kézzelfogható, beárazott javaslatokra van szükség. És fel kell szóltanunk a bizottságot arra, hogy egyértelmű intézkedés javaslat csomagot fogalmazzon meg a fehér könyvben, időzítéssel kiegészítve, ütemezéssel kiegészítve, jelezve tehát, hogy melyik intézkedésre mikorra kell sor kell kell sort keríteni. Az előző fejérkönyvvel ott követtük el a hibát, hogy született egy pompás szöveg, a tíz évvel későbbi értékelés viszont arra jutott, hogy nagyon sok célkitűzést egyszerűen nem értünk el. Úgyhogy azt hiszem, hogy valahogy növelnünk kell a feszültséget, a nyomást. És talán ezt úgy tudnánk elérni, hogyha minden intézkedéshez ütemtervet is csatolnánk. Ennyit szeretünk, szeretem volna elmondani. Azt hiszem, hogy minnyáján várjuk a következő néhány hétben körvonalazódó kompromisszumos javaslatokat. Meg kell azonban mondanom, hogy az eddigi eh, hozzászólások alapján úgy érzem, egész jó lesz majd ennek a vége. Meissner asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen! Négy dolgot említenék először. Többen említették, hogy 376 módosító született, én nem tudom, hogy ez arra utal-e, hogy rendkívül sok gondolatot vetett fel a jelentés, vagy pedig sok mindent elrontott. Szerintem itt nem utóbbiról van szó, hanem a jelentést kiválónak tartjuk, hiszen rengeteget kell, lehet elmondanunk a közlekedés jövőjéről. Mindannyian tudjuk, hogy egy jelentésnek meghatározott a terjedelme is, tehát számos dologgal ki lehet egészíteni, és számos módosító erre vonatkozik. És a megjegyzések száma is jelzi, hogy mennyire fontos ez a téma. Az áruk és a személyek számára a mobilitás egy rendkívül nagy vívmány, amit a jövőben is meg kell őrizni. Másodszorban. A hatékony komodalitásról is több szó esett. Itt most az euró zsargon kifejezéssel ér, értve. Mindannyian tudjuk, hogy mire törekszünk ennek kapcsán. A környezetvédelemre, a biztonságra, a szociális szempontok érvényesítésére egyaránt. Még egy dolgot hangsúlyoznék, ami különösen tetszett a hatékony komodalitás kapcsán. A jelentéstevő említette, hogy minden közlekedési módozat egyaránt fontos, és eh, ezt láttuk a eh, vulkán kitörés kapcsán is, különösen eh, hiszen a légi közlekedés kiváltható más módozatokkal. Ugyanakkor viszont bizonyos dolgok miatt egyes módozatok kieshetnek. Tehát még egyszer, minden módozat egyaránt fontos és a platformokra is, tehát az egyik módozatról a másikra történő átállás, a vasút is hajóra tehető, vagy a gépjárművek. Tehát ezek a kieg- a komodalitásra vonatkozó kiegészítések is nagyon fontosak. A mi frakciónk szeretné erősíteni az átrakodást a belvízi hajózásra, <clears throat> és a városi közlekedésben pedig ugyanez vonatkozik a kerékpáros közlekedésre, vagy a jövőben majd a villanyautók bevetése a városi közlekedésben. Harmadsorban a finan finanszírozási kérdés. Itt a jelentésevő említett a pénzügyi alapot. A biztos úr a meghallgatás során is utalt erre, hogy a hálózat további kiépítése további finanszírozást igényel. Remélem, hogy sikerül majd megfelelő forrásokat találni, hiszen nyilvánvalóan a közlekedési ágazatnak további forrásokra van szükség, de kreatív megoldásokat is találnunk kell. Negyed sorban pedig, és ezt a közlekedés jövője szempontjából különösen fontosnak tartom, a közlekedés területén az egységes belső piac érvényesüléséhez a leggyönyörűbb nemzeti vasúti hálózat is kudarcot val akkor, hogyha a határon meg kell állni, mert mozdonyt kell cserélni, vagy egyéb forgalom eh, szervezési, forgalom irányítási problémák merülnek fel, úgyhogy a jelentésben is eh, erre majd utalni kell, hogy hogyan lehet ezt a szempontot eh, tovább fejleszteni, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm, Kacsián úr. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom azokhoz, akik előttem kifejtették azt, hogy milyen nagyszerű és tiszteletre méltó munkát végzett eh, Gross úr, nagyon fontos érveket sorakoztatott fel, és ez igenis vitaindító. Én a fehér könyvről szeretnék beszélni arról, hogy hogyan látjuk a jövőben a fenntartható közlekedést, illetve árufuvarozást. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket jelenleg is vitatunk. Azt hiszem, végül is mindannyiunk érdeke közös, hiszen egyetlen területen, egyetlen területről beszélünk, földrajzilag, de mégis racionalizálni kéne a programozást, és el kéne érni azt, hogy egy irányba haladjunk mindannyian. Tehát egyetlen fonalra kéne felfűzni az összes elemet, amely egy felé visz minket. Számos érvből ö, indulunk ki, ezeket később megpróbáljuk összekötni, és Gross úr nagyon jó összekötő munkát végez. Amiről ma beszéltünk, a versenyképes árufuvarozás témájában, aztán a, amikor a tentékről beszéltünk, vagy ezek jövőjéről. Most mindegyik témának megvan a saját logik, logikája. Aztán, amikor a hatékony kommodalitásról beszélünk, akkor világos, hogy mire gondolunk. Hát ezt nem kell megmagyarázni. Arról van szó, hogy a különböző csomópontokat, repülőtereket, kikötőket valahogyan a közlekedési áramokkal megfelelően össze kell egyeztetni, és persze ott vannak a, ott, vannak a, ott van a bicikli is, illetve a gyalogos útvonalak, tehát az lenne a lényeg, hogy a csomópontok és a, és a közlekedési folyamok vagy folyosók valahogyan összeegyeztethetők legyenek. Nem tudom, hogy a jövőben hogyan lehet ezt racionalizálni, hogyan lehetne mindezt jobban programozni. Ami a finanszírozást illeti, örülök annak, hogy tőlünk indult ki ez az elgondolás, ez a pénzügyi alap. A Margerit egyébként már hasonló célra jött létre, olyan alapjaink vannak, amelyeket, amelyeket a költségvetés előír, de saját költségvetésünket akár az európai kötvényeken keresztül is bővíthetjük, és annak a bevételét akár egy ebbe a témába vágó alap kialakítására is fordíthatjuk. Ez is egy elképzelhető érv. Ezenek, ezek számomra a legfontosabb ö, ö, témák. Aztán beszéltünk az elektromos autóról, a hibrid autókról, a hidrogén alapú autókról. Ezek is fontosak, de és mindenképpen meg is kell őket említeni, hiszen itt a fenntartható, fe, fenntartható közlekedés jövőjéről beszélünk. A mai vita alapján remélem, hogy Gross úr elfogadja a módosításaink legnagyobb részét. Egyébként az ITRE szakbizottság mindenképpen a biztonság és környezetvédelmi kitételekre szeretné felhívni a figyelmet, tehát hogy mennyire fontos a károsanyag kibocsátás is a közlekedésben. Köszönöm szépen. Mr. Riquet. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy Gross úrnak köszönetet mondjak ezért az intelligens munkáért, amelyet elvégzett. Mondanék valamint, amiről eddig nem volt szó, azt hiszem, eddig. Azt hiszem mindenki valamivel kiegészítette ezt a jelentést. egyetértek ezekkel az észrevételekkel, de én valami más szeretnék most elmondani. Azt hiszem, hogy ebben a jelentésben a közlekedésre kell eh, visszaszármaztatni a gondolkodásunk eh, középpontját. A közlekedés, a szállítás, át kell hogy menjen az összes intézményen, látjuk a bizottság átalakulását. Látjuk azt, hogy ilyenkor több témában kvázi felszívódik a tartalom, mások is említették. De úgy gondolom, hogy a jövőről szóló jelentésben egy üzenetnek kell körvonalazódnia. Nem lehet azt mondani, hogy a közlekedés fontos, mert a mobilitásról szól, mert a gazdaság 10%-át képvisel, stb. stb. Ez Európa szempontjából alapvetően fontos. Harmadsorban a szennyezőanyag kibocsátás 27%-át adja, Amikor a közlekedés jövőjéről szóló jelentésről van szó, szemben az ilyen témákban, múltban napvilágot látottaktól, itt a finanszírozás kérdése is felmerül. Ezt nagyon helyesen az előadó és a hozzászólók is megemlítették. Itt eh, holnap meg fogjuk vizsgálni a költségvetés és a finanszírozás kérdését is, és bizony komoly problémák merülnek fel, hogyha politikai nem vagyunk meggyőzőek, akkor forrásaink sem lesznek erre. Ezek az intézményeket érintő pénzügyi kérdések, ez a jelentés egy újabb fórum erre, politikai és gazdasági szempontból nagyobb, hasz, nagyobb súlyjal kell szerepetetni magunkat. Cikó asszony, köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék eh, Gros úrnak a jelentéshez. Röviden szeretném elmondani, mit gondolok erről. Először is azt hiszem, hogy a pénzügyi forrásokra kellene gondolnunk. Örülök, hogy a kollégáim felszólaltak ez irányban. A közlekedési ágazat nagyobb prioritást kell, hogy kapjon az uniós szakpolitikák között. És éppen ezért a pénzügyi forrásoknak is tükrözniük kell a kitűzött célok mértékét. Aztán, még hogyha a vulkánkitörés hatása viszonylag kicsi volt gazdasági szempontból, ennek ellenére azt hiszem, hogy ennek óriási hatása volt az európai polgárokra, és természetesen ez kihatással volt az áruszállítás, áruforrázása is. Az reptéren, vagy valahol máshol ott rekedt utasok 66%-a közösségen belül szeretett volna utazni. Éppen ezért ez az intermodalitás rendkívül fontos annak érdekében, hogy ez a 66%-nyi lakos esetleg egy TGV hálózat előnyét kihasználhatta volna, az összes európai nagyvárost összekötő hálózatra gondolok, de ami az intermodalitást illeti, azt hiszem, hogy a tengeri, illetve belvízi közlekedése való jobb kapcsolatokra is gondolnunk kell. Egyébként európai szinten a tengeri közlekedésre 2018-ig van stratégiánk, sajnos azonban nincsen európai stratégia a belvízi hajózás tekintetében, és azt hiszem a folyami hajózás tekintetében. És itt eh, talán a bizottsággal együtt eh, le kellene ülni, végig gondolni, hogy eh, egy európai folyami hajózási stratégiában mik jelentenék a fő pilléreket. Aztán hivatkoznék azon közlekedési módozatokra, amelyek ökológiai szempontból barátságosabbak, itt a városi mobilitásra utalnék, itt is a kerékpárra, azt hiszem fontos lenne, hogy ebbe a területbe is eh, investálhassunk, és ez egyébként az erre vonatkozó európai stratégia segíthetne, tekintettel arra, és egyébként nem csak városi környezetben, Itt ugyanis a kulturális turizmus kérdése is felmerül. Tudjuk, hogy a kerékpározás például Spanyolországban jó példát láthatunk erre, ha az ember egy parkolóban leáll az autóval, akkor az egész család kerékpárt ragadhat, és akkor térképpel felszerelkezve az összes látványosságot meg lehet kerékpáron tekinteni. Egy ilyen típusú idegenforgalomban is gondolkodnunk kellene. Az utolsó észrevételem a városi mobilitás kérdéséhez kapcsolódik. Azt hiszem, hogy itt egy integrált megközelítést kellene alkalmaznunk Egyébként ez az építészetre, a várostervezésre is vonatkozik. A közlekedés, a szállítás az ilyen fejlesztési politikákban, a városi eh, fejlesztési politikákban be, be kell illeszteni. Merci, Monsieur le Président. Je ferai très court. Je voulais rebondir sur les Je ne sais pas si le transport mint több kollega is említette, valóban arra kell törekednünk, hogy ez a jelentés egy ütősebb anyag legyen. Köszönöm Gros úr munkáját. Remélem, hogy a kompromisszumokat meg tudjuk majd kötni. A 2020-as energia csomaghoz hasonlóan a, ez az anyag is nagyon fontos lesz a jövő szempontjából. Ez, ennek egyfajta vezető szerepet kell játszania, ami a klíma vagy a közlekedési csomagot illeti. Ehhez ez a jelentés is hozzá fog nagy mértékben járulni. A módosítónk is, módosítóink is fontos szerepet kapnak, és reméljük, hogy ráébreszt egy sor olyan dologra is mindenkit, ami elsősorban politikai jellegű. Köszönöm, Jéger asszony a bizottság nevében. Again, Mr. Chairman, uh, commission notes with a great Köszönöm, elnök úr. A bizottság örömmel konstatálja, hogy 376 módosító indítvány született a jelentése kapcsolatban, és számomra ez rávilágít arra, mennyire érdekes és mennyire fontos ez a dosszié. Üdvözöljük a jelentés tervezetben megfogalmazott álláspontot. Ez összecseng a bizottság 2020-as stratégiával. Úgy látjuk, hogy a nagyobb mobilitási igény terhet jelent majd a kapacitások szempontjából, és ezen igények kielégítése erőfeszítéseket kínál, kíván majd. Örülök annak, hogy a hatékony komodalitás hangsúlyt kapott ma is. Az európai kontextusban egyre inkább jelentkeznek majd a kapacitási hiányok, és látjuk, hogy a bizottságnak korlátozott hatásköre van ezen a területen. Emellett a környezetvédelmi biztonsági eh, kérdésekre is gondolni kell, ezt a fehér könyvben fel fogjuk tüntetni. Európa számára versenyképesebb eh, közlekedési ágazatot szeretnénk biztosítani. Ez a piacnyitásra is összefügg, ezt mások is megemlítették. Önök is megemlítettek eh, sok mindent, amire mi is gondoltunk. Határokon átnyúló szabálysértés, európai mobilitási terv, finanszírozás, technológiai fejlesztés, egyetértünk a vulkán kitörés hatásával is. Aztán a biztonság, a biztonságosság kérdés is nagyon fontos a bizottság szempontjából is. Külön örömmel hallottuk, hogy az előadó azt mondta, hogy nem ragaszkodik ahhoz, hogy egy új ügynökség jöjjön létre, és a közút az a hely, az a modalitás, ahol a szubszidiáltás a legfontosabb. Ami a közlekedési infrastruktúra finanszírozásának fogas kérdését illeti, minnyáján egyetértünk, hogy itt globális gazdasági válság kontextusába egyezve mindez nagyon érzékeny. A bizottság nevében tehát annyit tudok csak mondani, hogy a céljaink nem változtak A finanszírozási kérdéseket az alelnökünk is eh, többször hangsúlyozta. De felismerjük a nehézségeket is, azt is, hogy a kohézió mit jelent, különösen új tagállamok vonatkozásában. Mindenképpen elkötelezzük magunkat amellett, hogy össze kell fogni minden pénzügyi eh, forrást, eszközt egy koherens keret határain belül. A személy a célokat illeti, már vannak kötelező közlekedési céljaink, 10% megőenergiaforrás, hatékonyság gépjárművek vonatkozásában. Ami a mérhető célokat illeti, itt ennek nem szabad előnyt élvezni a politikai eh, csapásvonal szemben. Ezt, azt hiszem, hogy az előadó is egyetért itt a bizottsággal. Annyit mondanék zárásképpen, hogy a bizottság konstatálta, hogy ez a gondolkodási folyamat eh, milyen érdeklődés váltott ki, és hogy jelezték, igénylik, hogy ez feltűnjön a következő könyvben is. Az utolsó ígéretem a bizottság részéről az, hogy ez jelentést, és az összes 376 módosító indítványt tudós módon át fogjuk eh, tanulmányozni, és eh, figyelembe fogjuk menni javaslataikat. Köszönöm, és összefoglalóképpen eh, Gros úr kap szót. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. Minden hozzászólásból szerintem kiviláglott, hogy jó volt itt ennyi időt szám, szánni erre a munkára az árnyékjelentéstevők részéről, illetve a bizottság részéről is ezt hallottuk. A közlekedés számomra a jövő. Rike is említette, hogy ez a jelentés hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy a közlekedés megfelelő irányban haladjon. és tudjuk, hogy ez mennyire fontos, hogy most ezekről a kérdésekről itt a szakbizottságon belül vitatkozzunk, és ne vigyük ki, kívülre ezeket a dolgokat. És mert egyébként a közlekedés már nem úgy tűnne, mint egy összetartozó koherens egység. Ezt kell ismét helyreállítani állítanunk. Tehát Dominiknak ebben igaza volt. Azt is világosan kell letnünk, hogy a közlekedés és a mobilitás az a terület, amely pénzeket hozhat a tagállamok számára díjak formájában, használati díjak formájában teremthet bevételt. Tehát itt a szakbizottságban minden tisztelet a szubszidiaritásé, de ezt is végig kell gondolnunk, megoldást találni, hogy a szubszidiaritás ne szenvedjen csorbát, de erről is tehát szót kell ejtenünk. A közlekedésben vannak új lehetőségek, bevételek találására vagy meghatározására, a költségek internalizálása egy rendkívül érdekes dolog, és ezt minden tagállam pénzügyminisztere számára világossá tehetnénk. Ha a rendelkezés álló összkezek, eszközöket úgy használjuk fel a jövőben, hogy csak belföldön használjuk fel, illetve hogy közben pedig van egy európai pénzügyi alap, amiből szintén forrásokat lehet jutni, más megvilágításba helyezi a dolgot. Itt eh, most nem arról van szó, hogy egy új adót kellene feltalálni, de véleményem szerint sokkal egyértelműbben ki kéne fejteni, hogy a határokon átnyúló kezdeményezések érinthetik az infrastruktúrát, illetve a közlekedés területét is. Ha megnézem, hogy mik kerültek törlésre a múltban, ez teljesen abszurd vagy hogyha valaki azt mondja, hogy a közlekedést vissza kell szorítani, akkor ezzel lehetne érvelni. A kohéziós politikában is szerepel az infrastruktúra finanszírozása, mások is említették azt, hogy milyen összegek nem kerültek még felhasználásra. 2010-ben több mint egy milliárd euró. Tehát ez is alátámasztja, hogy megfelelő induló tőkét biztosíthatnánk eh, bizonyos projektekhez, amit az EIB is eh, finanszírozhatna, és eh, ehhez van szükségünk alapokra, vagy alapra, ami egyrészt szolgálhatná a projekt, az infrastruktúra projekt első fázisában a támogatást, illetve megfelelő feltételek mellett eh, magántőkét is eh, be lehetne vonni. A PPP-k esetében is eh, egyszerű a szabály. Hogyha a magánbefektető látja, hogy van egyfajta minimális megterülés, akkor nem misszionáriusi, jótékonykodási céllal fog részt venni egy ilyen partnerségben. A kommodalitás szerintem működőképes. És nem akarok én most egy új tant vagy eszmét kidolgozni, de minden esetre ennek a modális váltásnak megvannak az előnyei. Minden közlekedési módozatra szükség van, ezeket különböző kritériumok szerint fejleszteni kell, és a komplementer kiegészítő jeleget tehát mindenféleképpen erősíteni kell. Számos dolgot figyelembe tudok venni, ami itt elhangzott, különösen amit a végén a bizottság említett, nevezetesen, hogy az összes módosítónkat megvizsgálják. Én ennek különösen örülök, és legalább nem hiába dolgoztunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gros úr. Tehát még egyszer a szavazás június 1-én a szakbizottságon belül, és remélhetőleg a júliusi plenárison a végső szavazás. És akkor, kedves kollégák, ezzel eljutottunk a mai munkanapunk végére. Holnap kilenckor tehát szavazással kezdünk. Kérem, hogy mindenki hozza magával a szavazókártyát, és akkor a holnapi viszontlátásig berekeztem az ülést.